We will now start the hearing by the development. Elkezdtem a szakbizottságunk meghallgatását. A gazdaság és pénzügyi válság hatásairól fogunk beszélni a fejlődő országokra, illetve a fejlesztési együttműködésre. kunne invitere Guttorm Schjelderup hit så jeg ønsker deg hjertelig velkommen. I'm also very happy. Kedves kollégák, üdvözlöm Önöket, üdvözlöm a meghívottjainkat is. Nagy örömmel mutatom be Önöknek Aminata Traoret, egy mali származású szerzőről, politikusról és politikai aktivistáról van szó, aki a kultúráért és turizmusért felelős miniszterként dolgozott Maliban 1997-től 2000-ig, és az ENSZ fejlesztési fejlődési programjának korábbi koordinátora is. Jelenleg a Forum pour l'Autre Mali koordinátora, illetve a kulturális diverzitásért dolgozó nemzetközi hálózat koordinátora. Emellett a globalizáció ismert kritikusa. A második vendégünk Mark Plant, az IMS részéről, az alap afrikai ügyosztályának igazgató helyettese, és korábban a az IMF politikai fejlesztés, illetve felülvizsgálatú osztályán dolgozott alacsony jövedelmű országokkal. És ahogy a legelején említettem, Guton Sjeldrup professzort is üdvözlöm, a Norvégi Közgazdasági és Üzleti Egyetem iskola professzorát. A professzor egy kormányzati bizottságot vezet illegális pénzáramlatok témakörében. Ez idén jelentett, jelentetett meg egy jelentést. A professzor úr a fejlődő országokból érkező illegális pénzfolyamokra fog koncentrálni. Üdvözlöm Raymond Baker urat is, a Global Financial Integrity eh, igazgatóját, a Brookings Institute eh, vendég oktatóját, illetve a Center for International Policy eh, oktatóját. Baker úr egy könyvet is írt, a kapitalizmus Achillesina, piszkos pénzek, illetve hogyan újítsuk meg a szabadpiaci rendszert. Évek óta nemzetközleg elismert író a korrupció, pénzmosás, növekedés, illetve külpolitikai kérdésben, különösen fejlődő és gazdaságokban a nyugati gazdasági, illetve külkapcsolati érdekekről. Erről fogunk ma délután hallani. Végezetül üdvözlöm Pedro de Vasconcelos urat, az IFAD eh, koordinátorát, ez az International Fund for Agricultural Development. Ő a fejlődő országokban gyakorolt eh, hatásról fog beszélni, ami a hazaküldött eh, bevándorlók által hazaküldött pénzeket illeti. Londonból érkezett és örömmel hallgatjuk meg a mai napon. Most átadom a szót a kollégának, ő fogja ugyanis vezetni a mai vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ahogy korábban már említettem, függetlenül attól, hogy hol vagyunk, ön hol van, ön az elnök asszony, én csak megpróbálok az ön helyébe lépni néhány percre. Traore asszonyhoz szeretnék fordulni. Köszönjük szépen, hogy részt vesz ebben a vitában, ugyanis egy jelentést tervezünk a fejlődő országokra gyakorolt eh, eh, válság Most megadnám a szót azonban Plant úrnak 15 percben. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony, jó napot kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy az IMF nevében fordulhatok a szakbizottsághoz, és beszélhetek arról, hogy a alacsony jövedelmi országokra a válság milyen hatással jár. Az IMF-et rendkívül módon foglalkoztatja az, hogy ez a, legrossz, a második világháború óta legrosszabb válság a szegénység küszöb alá szorít sokakat. Van olyan felmérés, miszerint 8-10 millió embert fenyeget ez a veszély, hogyha a közösség, a nemzetközi közösség nem lép gyorsan. Ez elfogadhatatlan. Az IMF vezető hangot jelent a világban a válság fejlődő országokra gyakorolt hatásával kapcsolatban. Időben szeretnénk az alacsony jövedelmű tagországainknak tanácsot adni ennek érdekében, hogy meg tudjanak birkózni a válsággal. További forrásokat szeretnénk szerezni ennek érdekében, hogy a védelemre szoruló csoportokat védeni tudjuk, illetve a prioritási ágazatokban, például az egészségügy, oktatás területén további összegeket tudjunk elkö, elkölteni. És szeretnénk rugalmasabbá, eh, olcsóbbá tenni az eljárásainkat. A Fekete-Afrikai régióra szeretnénk szeretnék mai napon koncentrálni, ezzel kapcsolatban van legtöbb tapasztalatom, de az, amit mondani fogok, a legtöbb szegény országra igaz. Először is nézzük azt a gazdasági válságot, amelyet Afrikának szembe kellett néznie. 2002 és 2007 között az éves termelés 6,5%-kal növekedett az elmúlt 6 évben, a legnagyobb mértéket jelenti, és ezt követően két eh, gazdasági eh, negatív hatás érintette Afrikát. A 2007 végi, 2008 elejé eh, élelmiszerárrobbanás arra kényszerítette a kormányokat, hogy az egyre növekvő energiárak mellett ellássa élelmiszerrel a lakosságát. Ezután 2008-ban elkezdődött a gazdasági válság. Növekedtek az energiárak, ennek megfelelően rendkívül módon visszaszorult az export, sokkal kevesebb a közvetlen eh, működőtőke befektetés, kevesebb pénz és kevesebb támogatás érkezik haza. 1,1%-os 2009-es növekedésre számolunk Afrikában. Ez évtized alatt most először arra számítunk, hogy az egyfőre jutott jövedelem csökkenni fog. A recesszió nem egyformán érintett az országokat. Különösen érintettek azoknak, akik például Dél-Afrika eh, komolyan fejlettebb pénzügyi szektorra rendelkeznek. Emellett az egy árura eh, épülő export például eh, gumi dohány, e, gyémánt, olaj, e, ezen export termékek mellett komolyan érintettek ezek az országok. A támogatás e, folytatódott, a mezőgazdaság folytatódott, de ez még nem elegendő. Továbbra is sérülékeny marad Afrika, növekedett a szegénység, és a szegénység visszaszorításának üteme jelentősen lecsökkent. Az afrikai országok hogyan tudnak választ adni erre a válságra? A gyors válasz arra az, hogy jobban, mint a múltban. A korábbi válságok során ezeknek az országoknak nagyon kevés mozgásterük volt arra, hogy a recesszióra reagáljanak. A nagy költségvetési hiány, illetve a rendkívül eh, fegyelmezetlen politikák komoly válságot okoztak, voltak, komoly eh, eladósodottság, eh, megtakarítások hiánya jellemezte őket. Nem volt tehát eh, védő pufferük az importkorlátozás, az árfolyam korlátozás, illetve a helyi gazdaságba való beavatkozás elemezte őket, de ez volt a rossz válasz. Ez alkalommal más a helyzet. A legtöbb afrikai gazdaság sokkal jobb helyzetben volt a válság elején. Az egész régióban 2007-ben, 2008-ban kiegyensúlyozott költségvetésekkel, sőt néha költségvetés többlettel lehetett számolni. Sokkal alacsonyabb volt a 90-es évek elejéhez képest a, a beavatkozásoknak követe, következményében az eladósodottság. Ez azt jelenti, hogy ezen országok bizonyos eh, pufferzónát alakíthattak ki megtakarítások, valutatartalékok eh, formájában sok ország eh, tehát eh, ebbe kapaszkodott, ezt a védőzónát használják most fel a válság eh, következtében. Idén a deficit növekedésére számítunk az országok háromnegyedében. Mindenki megpróbálja eldönteni, hogyan tudja a hazai keresletet fellendíteni, de az orsa, egy szegény ország esetében ez a rugalmasság lehetővé tette az, hogy e, nyomon tartsák, e, Botswanában például, Tasmaniában e, sikerült a támogatásokat e, növelni, és ellenciklikus hatásokat kiváltani. Egyes országok külföldi támogatásra is építenek, erre is ki fogok majd térni. Szerencsére az inflációs kockázatok alacsonyak, ez lehetővé teszi egyes országok számára, hogy a monetáris politikán enyhítsenek, illetve árfolyam politikával próbáljanak ellenhatni a válságnak. A közép és rövid távú növekedést elősegítő eszközökkel is élnek ezek az országok. 2010 kapcsolatban tehát óvatosan optimisták vagyunk, beindulhat talán a növekedés. Ami a fekete afrikai régiót illeti, 2010-re 4% fölötti növekedési rátát prognosztizálunk. De hangsúlyoznom kell az, hogy komoly negatív kockázak is les, leselkednek a globális növekedés, illetve a politikák megváltoztatása esetén, illetve hogyha a donorok nem jelentkeznek. Ezért továbbra is figyelni kell, cselekedni kell az afrikai kormányok, illetve fejlesztési partnerek részéről és ami a válság előtti kényelmes helyzetet illeti, az ehhez való visszatérés nem lehet magától értetődnek venni. Ami a külföldi működőtőke befektetéseket illeti, nem valószínű, hogy vissza tudunk térni az eredeti állapothoz. Komoly hajtóerőre lesz szükség, hogy előrelépjünk Jól szabályozott tőkepiacokra van szükség a munkaerőpiac növekedésére, illetve ennek termelékenységének növekedésére. Ilyen erőfeszítésekhez viszont komoly tőke pénzügyi támogatásra van szükség a nemzetközi közösség részéről, sokkal azután, hogy ez a válság lezárult. Most néhány szót engedjenek meg azzal kapcsolatban, hogy az alacsony jövedelmi országban, illetve konkrétan Afrikában mit tett az IMF. Megnöveltük forrásainkat, jelentősen növeltük az engedményes eh, támogatást az elmúlt évben. Szeptember óta új kötelezettségvállásokat vállalt, vállaltunk. 3 milliárd eh, dollárt ér el ez 2009-ben szemben, 2000 2008-ban 1,1 milliárd, 2007-ben pedig 0,2 milliárdra számoltunk. 2014-ig 17 milliárdra szeretnénk ezt eh, növelni, elölterhelt, tehát előr elősúlyozott eh, módon. Szeretnénk nagyobb hitel borítékot nyújtani ezen országnak. 0%-os kamattal fogunk számolni 2011-ig, és ezen túl is engedményesebb, kedvezményesebbek lesznek kamatlábaink, mint korábban külön le, lehívási jogokat biztosítunk annak érdekében, hogy a likviditás eh, növekedjen. A fekete, ország, fekete afrikai országokban 12 eh, milliárd dollárt eh, tettünk elérhetővé. Ez a jövőbeli sokkok ellen véd. Egyesek már kihasználták ezt a borítékot annak érdekében, hogy jelenlegi válságra választ tudnak adni. A hitelezési módszerenként is változtatunk. Egyes országoknak más-más módszere van szüksége. A egyes országok igények megfelelő módszertant használjuk. Három kategóriával szám, számolunk. Gyorsan kialakuló igények, rövidtávú igények a válság következtében, illetve középtávra koncentrálunk, amely kiegyensúlyozott a politikai választ tesz lehetővé. Változtatunk a hitelezésünk feltételein is. Például a gyors válaszadási kategória feltételmentes lesz. Mindent karcsúsítottunk annak érdekében, hogy a fő célokra tudjunk koncentrálni. Külön kiemelném azt, hogy az MF programok már kötelező struktúrás elemeket nem fognak tartalmazni. Együtt dolgozunk a hatóságokkal annak érdekében, hogy gazdaságaik reformját el tudják érni, és nem fogunk a határidők be nem tartásáért visszatartani a szelyeket. Emellett teszünk annak érdekében, hogy a ciklikusság ellen ható politikákat ne akadályozzuk. Támogatjuk a alacsony jövedelmű országokat az oktatásra, közegészségügyre való költés területén. Konkrét célokat szeretnénk meghatározni a szociális költségek vonatkozásában műtrágya, mikrohitel, illetve iskoláztatás történik Burundiban, Gánában, szociális védelmi, illetve csatornázási iskolai programokat támogattunk az IMF segítségével, de számos más példát is tudnék mondani. Ugyancsak eszközünk az, hogy rugalmasabban közelítjük meg a hiteleket, ami a növekedés indukáló infrastruktúrát illeti. Tudjuk azt, hogy ezenekben az országokban nincsen meg a szükséges fejlődéshez szükséges infrastruktúra korábban, ez csak komolyan kedvezményezett hitelekre épült, de ezt ki kellett egészíteni magánforrásokkal. Azon országok, amelyek kitettebbek, mind az engedményes, mind a normál hitelekből nagyobb mértékben részesülhetnek. Ez része annak, amit az IMF tesz annak érdekében, hogy segítsen ezeknek az országoknak, hogy konstruktívan szembe tudjanak nézni a válsággal, ne csak rövid távra, hanem középtávú növekedésre is ki tudjanak tekinteni közben. Röviden elmondanám az, hogy szerintünk mire van szüksége a nemzetközi közösség részéről. Ezekből az országok közül sokan továbbra is függőek lesznek a magánforrásoktól, illetve a támogatásoktól. De ide kell érteni a hazaküldött pénzeket is. A nemzetközi közösség elkötelezettsége rendkívül fontos. Mi is igyekszünk ennek megfelelni. Tudjuk, hogy körülbelül 50 milliárd dollár plusz forrásra lesz szükség ezeknek az országoknak a 2005-ös Glenigas eh, csúcson elfogadottakon túl. Az IMF körülbelül ennek az egyharmadát tudja biztosítani. Más nemzetközi eh, szervezetek is részt vesznek ebben az erőfeszítésben, de a donoroknak is határozottan és aktívan részt kell ebben vállalniuk. És hogyha a millennium fejlesztési célokat el akarjuk érni, akkor legalább a Glen Eagles eh, kötelezettségvállalásainkat tartanunk kell. Azzal zárnám hozzászólásomat, hogy három összefoglaló pontot ö, eh, hangsúlyozok. Először is az IMF rögtön a kezdetétől hangsúlyozta azt, hogy az alacsony jövedelmi országokra ez a válság komoly hatással lesz, és a az MDG célokat megkérdőjelezheti ezt, különösen a szegénység visszaszorítását. Amikor a két válság eh, beütött Afrikában, illetve a fejlődő országok eh, többi részében, eh, épp jó momentumot, lendületet kapott ez a, ez a folyamat. Emellett az MDG, a fejlesztési célok szem előtt tartása rendkívül fontos. Rövid távon csökkenteni kell az alacsony jövedelmi országokra nehezedő költségvetési nyomást, megvan erre lehetőség. Ideje, hogy felhasználjuk azt a pénzt, amelyet nehéz napokra félretettünk. De további pénzügyi forrásokra volt és lesz szükség, mégpedig gyorsan az IMF-nek sikerült ezt tavaly elérnie. A hitelezésünkön emeltünk, változtattunk a hitelezés módján, de ezt egyedül nem tudjuk megtenni. A nemzetközi közösségnek is részt kell ebből vállalni annak érdekében, hogy megfelelő finanszírozási forrásokat rendelkezésre bocsátsa. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a lehetőséget kaptam arra, hogy ezt elmondjam. Eh, Köszönjük szépen. Traore asszonynak adom meg a szót. Negyed órát kap. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek és részt vehetek ebben a az értékelési folyamatban, amiben azt értékeljük, hogy a válság milyen következményekkel jár a szegény országok számára, és mindenek előtt Afrika számára. Szeretném megjegyezni, hogy egy rendszerválsággal állunk szemben, és alapvetően arról van szó, hogy összeomlott a profit, a nyereség, ami kétségtelenül Afrikában tovább súlyosbítja, hogy ezt az előttem szóló előadó is elmondta, és vannak más válságok, amelyek viszont nem kaptak ugyanilyen figyelmet. Mindig is azt tapasztaljuk, hogy fejlődési válság van a kritikus gondolkodásnak és a demokráciának van van a válsága még a rendszer problémái ellen is láttuk a szemünk előtt zajlott le a nyersanyagok kérdése, illetve a különböző strukturális alkalmazkodási programjai a világbanknak több millió állampolgárt késztetett nagyon alacsony bérekre, illetve munkanélküliségre az élelmiszerválság, ami abból következik, hogy a mezőgazdaságot eltérítették eredeti céljától, nevezetesen, hogy az embereket táplálja a szárazság, az árvizek, a szociális válság, a régi szolidaritási modelleknek a lebontása érzékenyebbé és sebezhetővé tette a társadalmakat. El, ö, morális válság alakult ki, ami azt jelenti, hogy a személyes gazdagodásra törekednek az emberek a korrupcióra és a büntetlenségre. Ennél még ö, aggasztóbb, mint mindezek a válságok, ö, az, hogy továbbra is a dominánsok pontosan ezt a fejlődési modellt akarják továbbvinni, amelyik ezt a káoszt hozta létre, mert a jelenlegi helyzet egyszerűen kaotikus. Én nem vagyok szolidáris azzal az elképzeléssel, hogy, a, hogy történt haladás. A 6%-os növekedési ráta, amiről beszélnek a kormányok, ezt szeretnénk látni, a, a családanyának a bevásárló kosarában is, vagy a, abban, hogy a terhes nők hogyan jutnak hozzá az orvosi ellátáshoz, illetve hogyan kapnak ösztöndíjat a gyerekek, illetve hogy ö, hogyan ö, tudjuk azt elérni, hogy a gyerekeink ne Európa kapujában fulladjanak a tengerbe ez a, amikor azt hallom, hogy a válság kapcsán az IMF-nek a forrásait növelni fogják azért, hogy a mi országainkat segítsék, amelyek már egyébként más válságokat is átéltek, amire semmiféle válasz nem született, mert a, a probléma az az, hogy a hogy ne, nem sikerült megtalálni régebben azt a kis pénzt sem, ami kellett volna ahhoz, hogy az éhínség ellen adjanak ö, segítséget, egy milliárd embert kellett volna ellátni, a bankoknak viszont sikerült pénzt találni. Er, az egyszerűen megdöbbentő, hogy az északi liberális országok egyszerűen a létünket nem segítették, és ugyanakkor azonnal a bankjaikra pénzt találtak. Az, hogy, a, hogy a rosszul érzi, látják ezt az északiak, a amikor az északi állampolgárok rossz érzéssel látják azt, hogy a bankokat megmentik, miközben másra nem jut. Mi ugyanilyen rossz szájézzel nézzük a, a Nemzetközi Valuta Alapnak a fellépését. Egyszerűen gazdasági bűncselekmény történik Afrikában. Soha nem mondták, hogy miért kellett egyszer csak liberalizálni, privatizálni, és mindenféle nyomást gyakorolni az afrikai döntéshozatali központokra, miközben egy ilyen folyamatban a politikai lényeg a, ennek kellene a középpontban állnia. Ezért beszélek a demokrácia válságáról. Elmondanám, hogy ezért külön örülök, hogy itt lehetek ma, mert ez a folyamat beleilleszkedik a berlini fal leomlásának eseményébe is. Ez egy nagy ö, döntő fordulat volt a számunkra, mert ebben a pillanatban mondták nekünk azt, hogy nincs helye a diktatúráknak, meg kell nyílni, liberalizálni kell, demokratizálni kell, legyenek átlátható választások, hogy végre a fejlődés, ami korábban nem történhetett meg, végre megtörténjen. És majd azt mondták nekünk, hogy majd akkor a választott képviselőink szerint tudják irányítani a választottakat, de ezt nem tudjuk meg elérni. Ölhetjük egymást, ugyanúgy, hogy ez megtörtént a közelmúltban Gineában, és az különösen nehéz a nők számára, akiket megerőszakolnak, és mindez mindössze azért, hogy azt a ö, extravertált fejlődési modellt érjük el, aminek a ö, vezérlő ereje a ö, nyersanyag és a multinacionálisok fellépése. Mi veszélyeztetett népek vagyunk abban az értelemben, hogy most, amikor itt beszélek önöknek, az afrikaiak döntő többsége azt sem tudja, hogy hol van a válság oka, miből van, miért van válság. Afrikában nem beszélünk válságról, mert mindig válság van, folyamatos válságban élünk. Most azonban, hogy ez a, ez a helyzet létrejött nyugaton, ami arra kényszeríti a a közvéleményt és a nyugati vezető erőket, hogy feltegyék azt a kérdést, hogy megkerülhető ez a rendszer, most azt mondják, hogy már jó úton voltak, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne veszítsük el a versenyképességet és azokat a az eredményeket, amit eddig elértünk. De eredmény kinek? Ezek a növekedési ráták, ezek bizonyos ágazatokban, turizmus, olajipar, bányászatban realizálódik, de ez a mindennapi embernek az életét egyáltalán nem változtatja meg. Én azt mondom, hogy ez olyan nagyon fontos lenne végre felébredni, és ezt az elmúlt 20 éves úgynevezett demokráci, demokratizálódást, amihez hozzákapcsolódtunk, de eredmény nélkül, itt lenne az ideje, hogy felhagyjunk azzal a hittel, hogy Afrika a szegény, a szerencsétlen Afrika, a nagy vesztese a globalizációnak, a csődbe ment államok Afrikája, Szerintem azt kellene elmondanunk, hogy Afrika a világnak kétségtelen az a térsége, amelyik lehetővé teszi, hogy meglássuk azt, hogy meddig mehet el ez a vadrendszer, és meddig tehet tönkre ökoszisztémákat és emberi életeket. Afrika egy bizonyíték, egy emelőerő, egy emelőerő a gazdag és a feltörekvő országoknak ahhoz, hogy kilábaljanak a válságból. Megint egy új Afrika felosztását látjuk. Engem eh, ez a feltörekvő eh, fogalom eh, nem igazán szimpatikus, mert ugyanabba a paradigmának a részei. Engem ez nem nyűgöz le. Engem egyszerűen az aggaszt, hogy milyen megalázó helyzetben vannak, milyen lebecsmérlően néznek a világnak egy olyan térségére, ami nem csak hogy nagyon gazdag a talaja, az altalaja, hanem a népesség is, hogyha egyszerűen elfogadnák, és azt elmondanák nekünk, hogy milyen fejlődésről van szó, mert mi már mindent megpróbáltunk, és mégsem jutunk semmire a válság egy alkalom lehetett volna számunkra, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, és a választást Afrikában ami nem teszi lehetővé, hogy Afrikában dolgozzuk fel a nyersanyagokat, és az a demokrácia, amit nekünk azt mondták, hogy erre vagy arra szavazzanak, és utána majd minden nagyon jó lesz. Nem erről van szó, hanem legitimizálnak egy olyan vezető réteget, amelyiknek az lesz majd a feladata, hogy azokat a neoliberális eszközök, neoliberális politikákat hozzák létre, ami tönkretette a gazdaságot, a mezőgazdaságot, a kézműipart és a kultúránkat. Engem egyszerűen felháborít nőként mindez, mert tudom, hogy a nők az életükkel fizetnek mindezért mert reggeltől estig a nők azok, akik a legtöbbet dolgoznak, akik elszenvedik a Világbank és az IMF ötleteinek a következményeit. Nagyon tisztelem önöket, mert nem személy szerint önökkel van bajom, de egyszerűen kérdéseket teszek fel, olyan kérdéseket, amit mindenkinek fel kellene tennie. Mi, az nem létezik, vajon mi olyan ö, ö, nagyon ostoba ö, emberek lennénk, akik nem jutnak semmire, vagy egyszerűen a rendszer nem működik, amiben nincs egy olyan rendszer, ami a problémák ma már világméretűek, tehát kellene, meg kellene, hogy értsük, hogy mi történik az afrikaiakkal. Itt egyszerűen paradigmaváltásra van szükség. Nem szabad megengedni, hogy az IMF olyan politikákat folytasson a továbbiakban is, amik a mi kontinensünket egyszerűen ebbe az elképesztő helyzetbe hozták. Azt látjuk, hogy az IMF erőfeszítésének többsége az, az afrikai figyelembevételen nélkül történik. Az afrikaiak, akik a, elmennek Afrikából, azt sem tudják, hogy mi az IMF és nem csak az IMF-ről van szó, hanem valójában Európáról is. Vajon Európa liberális, a liberális Európa, amely ma napjainkban ünnepel, ünnepli a berlini fal leomlását, vajon nem építem más falakat? Vajon a Schengeni e, térség az nem egy új e, fallal elzárt terület? Arról is van szó. A G20-akról is beszélni kell. Vajon ott nem fallal találkozunk? Amikor a gazdasági mutatókat emlegetjük, a gazdasági mutatók teszik lehetővé, hogy a nagyok klubjába belépjen valaki. A G8-ak, a G20-ak állampucsot hajtanak végre. Az ENSZ-nek a helyébe lépnek, hogy eldöntsék, hogy ki a jó, ki a nem jó. Tehát valami történik a fejünk felett, ami ilyen vagy olyan módon felteszi azt az új kérdést, hogy milyen lehet a világ Soha sem lesz eh, regionális vagy helyi demokrácia, hogyha eh, nem eh, alakítjuk át a nemzeti pénzintézetek, az iparosodott országok és a feltörekvő országok viszonyát is és mindazt, amit mások hoztak létre. Ezt nagyon jól mondom, mert egy enklávi országból vagyok, ahol félig ö, sivatagos, a gyerekek rákényszerülnek arra, hogy elmenjenek, de hova menjenek el, hogyha nem eh, élhetnek méltóan saját hazájukban. Ugyanakkor Én azt mondom, hogy a világ vált egy hatalmas börtönné, ahol a gazdagok saját magukat is bezárják, elbarikádozzák magukat, és visszafogadási egyezményeket kötnek, azt kérik a mi vezetőinktől, mert a mi vezetőink és ugyancsak hivatkozok itt a gazdasági partnerségi megállapodásokra is. E már amúgy is nehéz e, helyzetben lévő országokat nyomják bele a liberalizmusba. Ez valószínűleg, hogy a liberalizmussal lehet nyerni, de nem az én hazámban. E, nyilvánvaló, hogy a megválasztott vezetők azok, akik ezen nyerhetnek, akik megkapják a segélyösszegeket, és ezeket elteszik de az afrikai nép fizeti meg ennek árát. Köszönöm. Köszönjük. Köszönjük, hölgyem. Traore asszony beszédét követően most a kérdések ideje jött el valóban odaadó, elkötelezett szakértők vannak, érzelemdús hozzászólást hallhattunk. Gerenc úr. Oui, faut bien quelqu'un pour commencer. Hát valakinek el kell ke- kezdenie, de nem voltam ilyen tűzjátékra felkészülve. Egy kicsit az ember tátott szájjal néz ennyi megállapítás és vádaskodás előtt a két hozzá, előadóhoz lehet ugye kérdéseket feltenni. Akkor először is lenne egy kérdésem az IMF képviselőjéhez. Azt hiszem, hogy így egy, egy kontradiktórikus vitát folytatunk. A két első hozzászóló konfrontál végül is egymással, vagy kontradiktórikus. Milyen mértékben Planturat kérdezem, hogy milyen ö, mértékben osztja azt, amit ö, elmondott, ö, amil a, a, amin át a Traore asszony. Van-e valamilyen ö, olyan módszer? Én a reform ö, pártja vagyok, pártján vagyok. Lehet-e javítani a dolgokat a meglévő struktúrákból kiindulva? Ez az első kérdésem. Nem mondom azt, hogy egyetemen ítéljük el az IMF-et. Tudom, hogy a 80-as évek beli politikája és annak hatása Afrikában, egyébként maga az IMF is változtatott a saját politikáján. Azzal vádolták, hogy a átalakító programokkal, ami az államháztartási egyensúlyra törekedett, ami nem rossz, mert az államháztartási egyensúly önmagában nem jó, nem rossz, az volt a probléma, hogy az IMF politikáját nem kísérték, nem, nem voltak mellette kísérő intézkedések az, hogy a szociális törekvésekre is megfeleljen, az IMF-et hát hibába tekintjük hibásnak, mégsem tudunk előrelépni. Ebben szerintem azért azoknak is van bennük hibájuk, akik a 60, 60-as évektől 0,7%-át adták a GDP-nek, és ez és különböző ígéretekre akartak ö, reagálni, és ö, ezeket az ígéreteket ugye 2015-ig kellene teljesíteni, de már most látjuk, hogy a 2005-ös ígéretek nem fognak teljesülni. És a másik kérdés az, ami Náta Traoréra vonahoz szól. Az olyan megállapodások, mint például a kotonúi egyezmény, amely felülvizsgálatra kerül, azért ezekben vajon nincsen mégis néhány olyan alap, ami lehetővé teszi egy másik politikának a kibontakoztatását. Például a kotonui egyezmény új megállapodásokra is irányul a jövőben a polgári társadalom, illetve a magánszektor esetében. Azt is tudjuk, hogy Afrika nagyon ellene volt annak, hogy a civil társadalom fejlesztése belekerüljön a kotonói egyezménybe. mégis az európai fél kényszerítette ezt ki. Ha jól értettem, Európa ebben az esetben talán helyesen járt el mert mégiscsak a civil társadalom az, ami ad valami struktúrát azon országoknak, ahol a kormányzás nem megfelelő. És hogyha a kormány nem elég erős, akkor a ö, regáliákat nem tudja az állam gyakorolni, nem tudja biztonságot teremteni az, az embereknek, és a szegénység marad mindössze. Tehát ezek azok a kérdések, amivel el szeretném indítani a vitát de próbálok olyan darabokat keresni, amik a mozaikba beleillenek, és amivel előrébb lehetne lépni. Engem nagyon megdöbbentettek az ön igen kemény szavai, amit hallottunk, de mint ö, aktuál politikus úgy gondolom, hogy nem lehet úgy ö, elmenni emellett, hogy ne adnánk válaszokat. Köszönöm. Madame Julie. Köszönöm, szeretnék feltenni egy kérdést Mark Plantnak. Az előadásában felvázolta, hogy milyen erőfeszítéseket tesz az IMF annak érdekében, hogy segítsen Afrikának. Miközben legutóbb, amikor megnéztem a számadatokat, ez szeptember közepén volt, akkor 1,60 százalék hiteleket Afrikának nyújtották. Tehát szeretném pontosan látni és tudni, hogy a, melyek azok az országok, és milyen összegeket kaptak április óta, tehát mekkora volt 250 milliárd dollár volt, 750 milliárd dollár, ebből mennyi jutott valójában Afrikának? Kasmarek úr következik. Pani Przewodnicząca, ja chciałem wziąć w obronę... Köszönöm, elnök úr. Szeretném védelmembe venni a demokratikus változások folyamatát. Nem tudok egyetérteni azzal, amit, ami elhangzott, miszerint a demokrácia meggyengíti a fejlődés potenciáját. Természetesen Németország esetében a demokratikus folyamatok nem segítettek a gazdasági fejlődésen, vagy inkább úgy mondanám, hogy nem oldotta meg a demokratizálódás folyamata a gazdasági problémákat. Most, hogy a fal, a berlini fal leomlásának 20. évfordulóját ünnepeljük, nem szabad elfelejteni, hogy 5 millió ember emigrált keletről nyugatra. A átlag bér és a minimálbér még mindig alacsonyabb kelet Németországban, mint a nyugati tartományokban. E, valóban a demokrácia nem csodaszer. Én is olyan országból származom, amely nagyon szegény volt. Olyan országból, amelyben a reformok, a gazdasági változások mind a demokratizálódásnak köszönhetőek. Ez nem jelenti azt, hogy a hogy ez a demokrácia a csodaszer, mint egy varázsbotszerű megoldást hoz mindenre, nem. Megfelelő intézményi kapacitásra szükség van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati szinten is kihasználhassák a demokratikus rendszerben rejlő lehetőségeket. De az elengedhetetlen előfeltétele a fejlődésnek az, hogy az emberek higgyenek a demokrácia folyamatában, higgyenek a rendszerben. Elmondhatjuk nyugodt szívvel, hogy néha túl lassan reagálunk a dolgokra, nem oldunk meg minden problémát, de ez nem a demokrácia hibája. Palabra es para el señor Cashman. Köszönöm, Cashman úr, a szó. Um, thank you very much. Köszönöm szépen, elnézést kérek a vendégeinktől. Traore asszony hozzászólása végén érkeztem meg csak, de szeretnék köszöntet mondani önnek azért, hogy eltogatott ide köz, közénk, és hogy ilyen őszintén, e, kertelés nélkül szólt hozzánk. Végre valaki az arcunkba csapja azt, amit e, azokat a tényeket, amelyeket nem mindig jó e, hallani. Ahhoz vagyunk szokva, hogy diplomáciai virágnyelven szólnak hozzánk, hogy könnyebb legyen lenyelni a keserű pirulát. Pedig hát ez a demokrácia háza, de mit ér a demokrácia, hogyha éhesek a szájak? E, mit ér a demokrácia, hogyha szomjasak a gyermekek? Mit ér a demokrácia, hogyha e, e, ha a gyermeküket megszülő anyák gyermek ágyi lázban halnak meg, mert nem kapnak megfelelő orvosi ellátást, nincsenek gyógyszerek. Az emberi méltóság, az emberi alapjogok fontosak, ezt a demokrácia biztosítja, Igaza van, mindenféle falakat emelünk, korlátokat emelünk, aztán tönkretesszük a fejlődő országok piacát, olyan, mintha először magunk dolgát kell rendbe tenni, mert bárki másnak segíteni tudnánk. Lehet, hogy ez a helyzet. A migráció kérdése is felmerült, sokan nem értik ebben a házban azt, hogy mindig lesz migráció. Egész addig, amíg lesznek olyan emberek, akik úgy érzik, hogy el kell hagyniuk hazájukat a jobb élet reményében. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a fejlődő országokba a hazautalt pénzek nagyságukban, mértékben jelentősen meghaladják a fejlesztéspolitikai támogatásokat. Tehát csak akkor állíthatjuk meg a migrációs hullámokat, hogyha megoldjuk a helyi problémákat. Ehhez pénzre van szükség, befektetésekre, beruházásokra, az éghajlat változás már most elkezdődött folyamatának a hatásaira. Fel kell ismernünk azt, hogy a szegénységet, az emberkínzást, a háborúkat, az elnyomást kell megoldani, mert ezek okozzák a népvándorlási hullámokat a megoldás részét kell, hogy képezzük, és köszönöm, hogy emlékeztet bennünket erre. Maradjon e, ilyen, ne finomítsa a stílusát, ne válogassa meg a szavait a jövőben se, hiszen néha e, csak akkor omlanak le a bábeli torony falai, hogyha elég hangosan kiabálunk. a hazautat, pénzek, illetve a gazdasági válságot követően rendelkezésre bocsátott támogatások kérdése is felmerült. A gazdasági válságot pedig, a gazdasági válság hatásait vagy levét annak kell, azoknak kell megírniuk, akik nem tehetnek róla, mert nem az ő kapzsiságuk váltotta ezt ki. Elnök asszony, elnök asszony, elképesztő, hogy mennyire alacsony mértékű az új hitelezés. A, ezeknek a pénzeknek a 86%-a az úgynevezett fejlődő gazdaságokba került. Szeretnék választ kapni arra, hogy a Nemzetközi Valata Alap és a miért ilyen politikát, hitelezési politikát folytat, és nekünk az IMF-től mit kell kérnünk annak érdekében, hogy a, e, ezeknek a kritikáknak elejét vegyük. De zárásképpen, hadd mondjam még egyszer, a Traore asszony nem kedveskedésből mondom, tény kérdés. Az emberek el sem tudják képzelni, hogy milyen azt végignézni, amikor valakinek az egyetlen fia, egyetlen gyermeke azért hagyja el az országot, a hazáját, mert a, a jövője bizonytalan, a szegénység, az éhezés vár rá. És egy eh, anya, egy nő rálátása az, ami az Európai Parlament falai között különösen hitelesen hangzik. Cseng. Köszönöm. Si no hay más preguntas, yo eh, quería hacer... Köszönjük, Cashman úr. Hogyha nincsenek eh, kérdések, eh, nincs több kérdés, akkor én is feltennék egyet. Két szólást hallhattunk az IMF képviselőjeitől olyas, amit hallottunk, ami öt év elképzelhetetlen lett volna. Azt mondta, hogy a válság akkora méreteket ölt, hogy a monetáris céljaink tekintetében rugalmasabbnak kell lennünk. Lazítanunk kell a szabályokon. Ez jól mutatja, hogy valóban mennyire komoly válsággal van dolgunk. Traore asszony pedig arról beszélt, hogy ez egy állandósult válsághelyzet Afrikában. Nem olyan válságról van szó, ami 2008-ban kezdődött, hanem eh, egy olyan válságról van szó, amely évtizedek óta folyamatosan sújtja Afrikát. Voltak eh, rövidebb eh, időszakok, amikor javult a helyzet, de az emberek mindennapi életében jelentős javulást nem hoztak az elmúlt évtizedek, és ami igazán megrázó volt, az az, hogy Afrika nem tud mit tenni az új, a kontinens új felosztása ellen. Elkeseredettséget éreztem ki a hangjából, de az elkeseredettség az, ami a változáshoz energiát adhat. A változásoknak el kell indulniuk, és nekünk kell ezért tenni, Nekünk kell a válságra megoldást találni, főként, mivel a kevésbé fejlett országokban ilyen borzasztó hatásokkal bír. Öt percet adok most a vendégeinknek arra, hogy a feltett kérdésekre válaszoljanak, illetve a megjegyzésekre reagáljanak. Parancsoljon! Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr! Ha megengedik, egy anekdotával kezdeném. Ez még a válság előtt jutott eszembe, amikor még mindig a régi fejlesztési modell alapján dolgoztunk. Egy elnökkel beszélgettem, akinek éppen kezdett kisiklani gazdasága, túlságosan sok pénzt nyomtattak, sok pénzt költöttek. Tipikus jeleit mutatta az ország annak, hogy túl sok kihívás, túl kevés pénzzel kellett betömködni. Okos emberről volt szó, értette azt, amit mondtam, hozzám fordult, azt mondta, rendben van, plentúr, ezt mi maguk majd rendezni fogjuk. De vannak-e traktoraik a számunkra? Kicsit megvakartam a fejemet, és azt mondtam, én az IMF-et képviselem, mi bank vagyunk, pénzt adunk. Nem, könyörgöm, pénzt ne adjanak. Itt van a pénzügyminiszter, itt van a központi bank elnöke, el fogják lopni, úgyhogy traktorokat adjanak nekünk. Három gondolatot lehet ebből az anekdotából leszűrni. Egyrészt az, hogy makroökonomiai stabilitásra van szükség Ezt nem lehet megkerülni. Másrészt ehhez fejlesztési politikára, traktorokra van szükség a helyszínen, pénznek nincs értelme, valami tapintatót, reálisat kellett, kell adni az embereknek. Önök is tudják. Egy korrupt rendszerbe pénzt tölteni azt jelenti, hogy nem lesznek traktorok. Úgyhogy ezt a konklúziót vonta le a nemzetközi közösség. Néha a saját kárán. Traore asszony is rámutatott arra, mi történt a 80-as, 90-es években. Makroökonomiai stabilitást kialakítottunk, de nem sikerült növekedést, illetve szegénység visszaszorítását elérni. Márpedig erre van szükség komolyan megvizsgáltuk azt, hogy mit tettünk a 80-as években, úgy döntöttünk, változtatunk ezen. Két országra koncentráltunk, ezekhez, illetve ezekhez az országokhoz fordultunk, mondják el ők mit szeretnének, hogyan, milyen stratégiát alakítanak ki, amit mi majd finanszírozni tudunk. Ezt kialakítva, illetve a millennium fejlesztési célokat szem előtt tartva egy fejlesztési stratégiát dolgoztunk ki a világ számára, de hallottunk, hogy másokat is meg kell hallgatni, mondta Traore asszony. Megtettük? Nem, még nem. Megvannak a válaszaink? Nem, még nincsenek meg. De azt hiszem, hogy megvan részleges képességünk arra, hogy a helyi fejlesztésre odafigyeljünk, a helyi hangokra odafigyeljünk, annak érdekében, hogy ezzel segítsük a fejlődést. Alapvető változtatásról van szó alatt, lassú változtásról van szó. Nem mondom, hogy gyorsak vagyunk, nem mondom, hogy megvannak a válaszaink, de azt hiszem, hogy alapvető változtatás történt. Önmagában a makroökonomiai stabilitás értelmetlen. Úgyhogy folyamatos vitára van szükség. Ennek a mai vita része, beszélnünk kell erről. Egyetlen ország sem volt, amely a szegénységet jelentősen visszatudta szorítani, úgyhogy nem volt jelentős növekedés. Ez egyik a másik nélkül nem elegendő. A növekedés önmagában nem elegendő. Nem elegendő a, az egészségügyre, az étkeztetésre. A makroökonomi számokat jól el kell találni, de ehhez még stratégiákra, intézményekre van szükség annak érdekében, hogy a lakosságon tényleg segíteni tudjunk. E, ez a jövő útja, és ez, ennek értelmében kell dolgoznunk, ezt mondta Traoré asszony is. Aztán az elnök úr részéről volt egy kérdés, illetve mások is feltették ezt a kérdést. Az elnök asszony kérdezte ezt. Milyen összegeket hitelezünk? Nincs meg a pontos számadat nálam, de ha a szakbizottság kívánja, meg tudom ezt szerezni ami az afrikai országoknak történő hitelezést arányaiban illeti, ez meglehetősen alacsony arány a többi országhoz képest, de az IMF természetét meg kell ez érteni. Az IMF, mint intézmény, fizetési mérleg hiányokat, egyensúlytalanságokat korrigál, rendszerszerű hatások ellen hat. Afrikában csak úgy tudunk beavatkozni, hogyha a makroökonomiai egyensúlytalanságok kikovácsolásában segítünk az országoknak. Ez önmagában azonban már mondtam, nem elegendő. Igazi fejlődéshez hosszú távú forrásokra van szükség fizikai és humántőkébe kell befektetni, de az IMF nem erről szól. Mi drágán, rövid távon hitelezzünk. Az Európai Bizottság, a Világbank, illetve más donorok felé kell ezért tekinteni. Az IMF nagyon határozottan támogatja a Glen Eagles, mint minimum kötelezettséget, a 0,7% amit fejlesztésre kellene szánni az országoknak. De mi nem olyan intézmény vagyunk, amelyek, amely ezt tudja promoválni. Mi láttuk, hogy lyukasak az egyes országok költségvetései ott is, ahol fejlesztési stratégiák voltak. Olyan fejlesztési stratégiák, amelyek korlátozott forrásokra épültek. Messze elmaradt a G7-ek, a Glenigal ígérete mögött, illetve a nemzetközi közösség felajánlásai mögött de rosszabb lesz a helyzet. Valahogy be kell ezeket a lyukakat tömködni annak érdekében, hogy a fejlesztés stratégiák működjenek, amíg a világ el nem dönti, hogyan tovább több pénzt szeretnénk Afrikának, több pénzt szeretnénk a fejlesztésre szánni, akkor végig kell gondolni, mely intézmény van a legmegfelelőbb helyen, hogy ezt a pénzt odaadja. Tehát, hogy az afrikai országokat megfelelő módon alacsonyabb költségen tudjuk támogatni, és nem hiszem, hogy az IMF erre a megfelelő intézmény. Még egy eh, megjegyzés, eh, elnök úr, hogy a demokratikus alap, illetve az IMF képviselete adekvált-e. Nos, ez olyan kérdés, amely régóta cseng a füleinkben. A G20-ek is nagyon határozottan állásfoglaltak ezzel kapcsolatban. Folyamatban van egy eljárás, amely az IMF szavazati jogainak elosztásán, újraelosztásán dolgozik. 2011 elejére számítunk eredményre, és azt hiszem ez komoly előrelépés lesz. Traure asszony, 5 percben. Donc, euh, je vous remercie pour... Tehát köszönöm szépen az észrevételeket és a kérdéseket. Úgy gondolom, hogy a az alapvető gondolat, ami fejemben motoszkál, az az, hogy jelenleg olyan helyzetben vagyunk, ami rendkívül súlyos, kritikus világméretekben. Első alkalommal északon, csak úgy, mint délen, valamennyien tisztában vagyunk a helyzet súlyosságával. Ez abból következik, hogy a pénzügyi, politikai, gazdasági, technológia, média hatalom bizonyos helyekre koncentrálódik és abból ered, hogy az alapelv a, ö, felhal, a végtelen felhalmozás. Felhalmozni azonban csak úgy lehet, hogy egy helyen felhalmozunk, más helyen viszont elszegényedés történik. Nem a, ö, a szegénység nem egy fatalitás. Afrika nem szegény hanem saját gazdagságának az áldozata, mert Afrika gazdagságát akarja mindenki öt évszázada hozzájártunk ahhoz, hogy ezt a kapitalista rendszert meg tudják, létre tudják hozni. ebben benne volt a rabszolgakereskedelem, a gyarmatosítás, és minden gazdag ország valamilyen módon Afrikához kapcsolódik, mert és a válságból való kilábaláshoz is Afrikát úgy tekintik, hogy ez a kilábalás eszköze. Nem szeretném, hogyha sajnálnák Afrikát, és azt mondják, hogy jó, hát akkor segítünk. Nem, másképpen kell tekinteni Afrikára. Nem sajnálni kell Afrikát, hibát, hanem azt kell figyelembe venni, hogyha mi itt vagyunk, ez a saját hibánk, a túl a korrupción, hanem az, hogy a vezető réteg képtelen megfelelően szemébe nézni azoknak, akiknek a kezében van a pénz. Mindaddig nem lesz demokrácia, amíg egy olyan kis ország, mint az enyém, 12 millió lakossal, 127 politikai párttal rendelkezik. Európa nagyon jól tudja, hogy mennyi. Kongóban 250 politikai párt van. Hogyha komolyan néz, tekintenének rá, akkor azt mondanák, hogy egy struktúrált látásmóddal rendelkezzünk arról, hogy mik a fő elemei a az életnek a gazdaság, az ökológia, és Afrikának ezzel kapcsolatban nincsen eh, látásmódja. És én tudom, én az ENSZ-ben dolgoztam, az elmúlt évtizedben, 80-as, eh, 90-es években mindenféle csúcsértekezlet volt minden miatt. Senki sem hitte volna el akkor, hogy eh, ma ilyen helyzetben legyünk. Volt szociális csúcs, női csúcs, mindenféle, mindenféle évtizedek is voltak. És mi a végeredmény? Semmi nem történt. Nagyon sajnálom, én tudom, hogy a milleniumi fejlődési célkitűzéseket sem fogjuk elérni, a válsággal pedig még kevésbé. Egyszerűen változtatni kell, újra kell gombolni a kabátot, én így vagyok, én nem vagyok pessimista, én így szoktam, egyszerűen nincs jogom pessimistának lenni. Én a terepen harcolok, mikroprojekteket, mikroeredményeket, pedagógiai projekteket készítek. Szeretném a gondolkodást segíteni, figyelme venni azt, amit mi magunknak tudunk csinálni magunktól. Mindazok az alternatívák, amik léteznek, viszont senkit nem érdekelnek. Nyugatot csak az érdekli, hogy hogyan lehet több pénzt szerezni, az afrikai vezetőket az, hogy hogyan kap kaphatnak több pénzt, hogyan osztogathatnak, és akkor így van egy leértékelt demokráciánk, csak úgy, mint hogy a fejlődésünk is leértékelt a fő tét eh, ebben nem az IMF-nek a pénze, hanem az, hogy az afrikaiak képesek legyenek saját maguk gondolkodni és eldönteni, hogy mit akarnak. A probléma az az, hogy erre nincsen mozgásterünk. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy megosszanak bennünket az Afrikai Unió egyszerűen csak egy része, egy alvállalkozása az Európai Uniónak, és egyszerűen a saját vezetőink képtelenek meghallgatni minket, és mondhatok akármit akarok itt, senkit nem érdekel, az én kormányomat nem érdekli, hogy én itt mondok, és nem fogja befolyásolni a hazám választásait. Ez a probléma az, ember képe, az emberek képezik az elsődleges előfor, erőforrást. Tehát egyszerűen ragadozó politikát használnak, és a nyertesek másút vannak. Európa, ami befalazza magát, nagyon jól tudja, hogy Afrikából kell megszereznie sok mindent, ami korábban is mindig olyan volt, mint a hátsó udvar, ahonnan beszerezték a nyersanyagot, és egyben a szemetes ládának is használták. A szemét lerakók, ahol a gyerekek a számítógépeket bontják. Hogyha látnák, hogy mennyi hulladék kerül Afrikába, akkor látnák, hogy ez egyszerűen gyilkosság. Senkit sem akarok nem azért mondom, hogy valakit megsértsek, vagy valakiben haragot keltsek, hanem egyszerűen amikor az elmúlt napokban megnéztem mindazt, amit Németországban láttam, a lelkesedést 20 évvel később, annak idején fiatalabb voltam, és azt mondom, hogy az a fal csak egy jelkép volt, leomlott, de egyszerűen csak máshova tették át a falat mert a félelem, a frusztráció, a megaláztatása, amit a németek éltek meg annak idején, azt ma az afrikaiak élik meg az Egyesült Németország Európa építkezik, Európa szabad, európai demokrácia, hogy, hogy nem tudja megfelelően kezelni ezt a problémát. Azt mondja, hogy amit nem akartunk a saját hazánkba, azt elvisszük délre. És az afrikaiak azok hiába kopogtatnak Európa kapuján. Azt mondják, hogy oldják meg a demokrácia problémájukat. De hogyan tudjuk megoldani, hogyha a választott képviselőinket meghívják Brüsszelbe, Washingtonba, és azt mondják, hogy tovább kell liberalizálni Szeretném tudni, hogy Kotonú további azt fogja kérni, hogy még kisebb legyen a védelem, a, mert amikor azt mondják, hogy nyitás kell, akkor ez azt jelenti, hogy még kevésbé vagyunk védettek. Ezekre a kérdésekre önöknek nincsen válaszok. Helyi szinten kell megtalálni a választ, de én azt szeretném mondani, hogy a válság drámai, több millió liter tej folyik el itt, meg Franciaországban, akkor azt mondjuk, hogy itt ezzel a rendszerrel mégiscsak valami baj van, és nem azért, mert az afrikaiak azok nem képesek megfelelően eljárni. Muchas gracias a los dos ponentes que nos han presentado. Köszönöm szépen a két előadónknak. Két nagyon érdekes prezentációt hallhattunk. Köszönöm mindkettőjüknek. A következő szakaszban professzor Schelderup, profe, professzort fogjuk meghallgatni Norvégiából a Norvég eh, közgazdasági egyetem részéről. Kérem, hogy 25-30 percre korlátozza hozzászólását. Uh, thank you very much, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Um... Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! azon Norvég bizottság nevében beszélek, amely a fejlesztésre gyakorolt eh, adózási politikákat mérte fel. Megpróbáltuk felmérni, hogy milyen illegális pénzáramlatok vannak, milyen eh, hatásai vannak ennek a fejlesztés perspektívára. Emellett megnéztük, milyen intézkedésekkel lehet ezeket a káros hatásokat visszaszorítani, és ajánlásokat is megfogalmaztunk a Norfund számára, amely Norvég befektetési alap, amely fejlődő országokban működik. Néhány szót mondanék arról, hogyan működnek az adóparadicsomok. Talán jobban megértik ebből, hogyan alakul ez a probléma, milyen problémán nézünk szemben. Emellett eh, elmondanám azt is, hogy a közös magánszféra tagjaiból álló bizottság részeként dolgoztam, és ez a bizottság egyhangú döntést hozott. Először is engedjék meg egy számokat mutassa. Rájöttünk, rámutattunk arra, hogy a fejlődő országból származó illegális tőke áramlatok 641-től 941 milliárd dollárra tehető. Ez azt jelenti, hogy még a legalsó küszöb is meghaladja a szegény országba áramló legális pénzáramokat, és ez körülbelül tízszerese a fejlesztési támogatásoknak. Emellett láttuk azt is, hogy a gazdagok, a gazdagok, az egymillió uh, USA dollárra rendelkezők, az USA GDP-nek megfelelő összeget rejtenek el uh, adóparadicsomban. Ennek a 10%-a a fejlődő országok vezető rétegeitől származik. Hogyha megnézzük a jövedelem eloszlását, ez sajnos azt jelenti, hogy a vezető, hogy a szegény országok vezető rétege túlképviselt eh, az adóparadicsomban. Azt is tudjuk, hogy a nyugati országok eh, gazdagjai csak 5%-át jelentik be a jövedelmüknek, és ez eh, súlyos elosztási problémákat vet fel, de erről most nem fog beszélni. Mit, mit, mitől mások ezek az adóparadicsomok? Először is eh, a helyi cégek számára külön szabályokat fogalmaznak meg magas adózással, illetve normál adózással, és aztán vannak olyan szabályok olyan vállalatokra, amelyek más országokban végzik tevékenységüket. Ezek számára nulla kulcsos adózást alkalmaznak, alig van szabályozás, és titoktartást biztosítanak. Ez az, amit Foreign Investment Legislation-nek neveznek és szemeket meghúzódó üzleti logika az, hogy a regisztrációs és adminisztrációs diák segítségével gyűjtenek pénzt az ilyen befektetőktől, ilyen vállalkozóktól. És ez az FIL annyira káros, hogy, eh, hogy a helyi cégek számára ez tiltott. Tehát ezt csak eh, más eh, országban adóalappal rendelkezők számára használjuk. Hogyha megnézzük az adóparadicsomokat, illetve a normál államokat, a normál államokban nincs elég felszínk. Vannak auditok, vannak ellenőrző cégek, szab- könyviteli szabályok, és a társadalom érdekeit tekintik legfontosabbnak. Ilyen nincs az adóparadicsomokban. Egy sor mentesség, kivétel érvényesül itt. Éppen ezért rendkívül szkeptikusak vagyunk azzal kapcsolatban, amit a G20-ak gondoltak az adóparadicsomokról, az információcsere kapcsán. Ugyanis az, amit elmondtam, ez a ringfenced adórendszer, ez a levédett adórendszer, amelyben nincsen nyilvános információ, nincs audit, ezt nem lehet felszámolni információcsere segítségével, illetve információcseréről szóló egyezményekkel. Barack Obamát láthatják itt, aki azt mondta a kampányban, hogy vagy ez a legnagyobb épület a világon, vagy a legnagyobb adócsalás. Ugland házról van szó, egy Kajmán-szigeteki épületről, ahol elsősorban egy ügyvédi iroda dolgozik, ahol postafiókok találhatók. Az itt regisztrált nyerességeket máshol, New Yorkban, más nyugati városokban generálják, és ez átkerül a Cayman-szigetekre. Ami igazán érdekes ezzel kapcsolatban, hogy valódi üzleti tevékenység itt nem zajlik, és az itt megjelenő profitot valahol eh, adóztatni kellett volna, nem pedig a 0%-os Carmen-szigeteki eh, adórátát kellett volna alkalmazni. Ami a brit, és a brit Virgin szigeteket illeti, 19 ezer lakos, 830 eh, ezer regisztrált vállalat, fejenként 43 cégről van szó. Ez egyszerűen lehetetlen. Nyilvánvaló, hogy a valódi tulajdonosok nyuga- máshol élnek, nem a helyi lakosok a tulajdonosok. Emellett rendkívül kis országokról van szó, amelyeken rendkívül sok pénz áramlik át. Semmiféle szabályzás nem áll érdekünkben, ha a tőkét nem e, adóztatják meg. Ha pedig ezt megtennék, akkor nyilván a tőke máshova menne, ugyanis itt tranzakciós költségek merülnének fel, nem érné meg. Úgyhogy itt e, felmerül a kérdés egyáltalán, e, meg lehet -e ezt reformálni? Erre a válasz az, ami itt áll, nem, ez egyszerűen nem, nem, nem lenne rentábilis. Nézzük meg, hogyan eh, károsítja a fejlődést az adóparadicsomok jelentése. Az ötös és hatos pontokkal kezdeném a listából, ezek magukért beszélnek. Az adóparadicsomok eh, biztonságosabbá teszik a bűncselekmények elkövetését, ugyanis való le lehet eh, rejteni az ebből származó jövedelmet. Van erre kutatási eredmény, és ez eh, mindenképpen bűncselekmények elkövetéséhez vezet. Aztán a hatodik pont, ami vonzó javaslatnak tűnik, tehát hogy eh, adóparadicsomok segítségével csökkentsük az adózás, ez azt jelenti, hogy eh, gyenge intézmények jönnek létre, bandita tevékenység terjed el, most, ha megengedik, rátérnék a többi pontra. Úgy gondoljuk, hogy más nemzetekre is káros ez, más nemzetek szuverenitását eh, érinti ez. Miért? Általánosan elismert nemzetközi adózási jogban, hogy a származási országban adóztatandó a létrejött jövedelem. Ez eh, a forrás elv, és a tulajdonosokat, rezidenseket ott kell eh, megadóztatni, ahol rezidensek. Úgyhogy a bizottságunk azt mondta, hogy olyan adó gyökereket kínálnak ezek cégeknek, hogy ezzel tulajdonképpen nem kellene rendelkezniük, minden információt megtagadnak, ez azt jelenti, hogy más országok számára az adóalap csökkentéséhez járulnak hozzá. Ami a beruházás értéket illeti, eh, nagyon erős helyzetbe hozza ezeket az országokat eh, ez az állapot. Szegény országokkal alá lehet érni megállapodásokat annak érdekében, hogy tőke érdekében adózási jogokat biztosítsanak. Ez a kettős adóztatás elkerülését eh, segíteni, de közben sehol nem fizetnek adót. Az elmúlt 16 évben Mauritiusról érkezik, egy egymilliós országból érkezik a befektetések óriási része. Mi történik? Mauritiuson keresztül mossák át ezeket a pénzeket. De Mauritius eh, nem adóztathat, India nem adóztathat Mauritiusban, megúszszák az adózást. A pénzpiacokra is károsak az, az adóparadicsomok. A pénzügyi válság rámutatott arra, hogy a pénzintézetek elrejtik adósságaikat, illetve eszközeiket az identitás, illetve az információ elrejtésében is segít. Ez azt jelenti, hogy információs asszimetriák jönnek létre a piacokon, ez azt jelenti, hogy a kockázat növekszik, illetve nehezebbé válik a hitelfelvétel. A közgazdászok sokat beszéltek erről. Emellett a nemzeti adórendszereket e, alássák, és e, megemelik e, az adózás költségeit, megnehezítik a tőke megadóztatását. Egyébként a tőke a legfontosabb adóalap a fejlődő országokban. A Tanzániában például kevesebb mint 20 millióan laknak, de az adózás 20 70 százaléka 286 vállalatból, a befolyt adó 70 százaléka 286 vállalatból származik. Mi következik ebből? Vagy csökken az adójövedelem, a szegény országokban azt jelenti, hogy a megmaradó adóalapra nagyobb adót vetnek ki, ez csökkenti a növekedést. Ez azt jelenti, hogy az exportot, importot megadóztatják, megvámolják, és mindez lényegében csökkenti a növekedési esélyeket. Emellett az erőforrások allokációját és ennek hatékonyságát csökkenti. Miért? Ugyanis olyan ágazatokba mozdul el a pénz, ahol az adó paradicsomok szolgáltatásait könnyebben ki lehet használni. Ez azt jelenti, hogy az adóparadicsomok entitásait kihasználva kibújnak az adózás alól, és a szegény országokban csökken az erőforrások befektetésének hatékonysága. Most a demokráciáról és a makroökonomiáról szeretnék beszélni. Egyébként két első előadónk is erről beszélt. A gazdasági kutatások rámutattak arra, hogy az intézményi eh, minőség a növekedés egyik legfontosabb hajtóereje. A bürokrácia, illetve a, a a demokratikus intézményekről, a jogállamiságról beszélek. Ez eh, ennek eh, kétszer, háromszoros, hétszeres jövedelmi következményei lesznek az adó paradicsomok vonzóvá teszik az erőforrások ellopását a társadalomtól. És emellett ez lehetőséget kínál a vezetőknek annak érdekében, hogy gyengítsék az intézményeket, hogy lopni lehessen. Kérdés az, hogy ez, mit tehetünk ennek érdekében, mit tesznek ennek érdekében. Az adófizetők ellopása, pénzének ellopása azt jelenti, hogy az intézményi minőség csökken. Mobutu Sese Seko, aki 65-től 97-ig vezette Kongót, körülbelül a 70-es években 15-20 százalékát lopta el a nemzeti költségvetésnek adóparadicsomokban eh, rejtette el ezt a pénzt. Sania Bacsa kb. 3 milliárd dollárnyi pénzt lopott. Svájcban máshol is elrejtettek eh, pénzeket. Zárdari úr, Benazir Butto férje, 100 néven fut, 500 milliót eh, tüntetett el, és aztán a Suharto család Indonéziában 15-35 milliárd dollár tüntetett el. Mi mást, eh, milyen más példákat mondanánk? Például a Fülöp-szigeteki, eh, indonéz, maláj, esőerdők lehetőséget kínáltak a politikusoknak, hogy meggazdagodjanak tanulmányok rámurat, rámutattak arra, hogy szándékosan rombolták a dél-kelet-ázsiai intézményeket, helyi politikusok az, erő, az esőerdő kihasználásával. Azt is tudjuk, hogy az olajgazdag országok kevésbé demokratikusabbá váltak, kevésbé volt esélyük a növekedésre. És ez még nem minden, ennél még rosszabb a helyzet az adóparadicsomok nem csak a pénz eldugására kínálnak lehetőséget, elvéve a lehetőséget a növekedéstől, lehet, hogy negatív hatással van, ar, vannak arra is, hogy az országokat hogyan irányítják tehát. 27 ország fekszik a Szaharától délre, és a függetlenség kikiáltásakor ezek közül csak ötnek volt eh, elnökségi rendszere, a többi parlamenti demokrácia volt. Manapság mind a 27 ország az elnöki rendszerre állt át, három kivétellel, Mauritius, Dél-Afrika és Botswanáról van szó. Ezekben az új államokban hosszú azoknak az elnököknek a listája, akik loptak a társadalomtól, felsorolok itt egy párat, de hosszú lehetne a lista. Miért változtatnak Mugabe, Steven, stb. stb. miért változtatnak az alkotmányon? Itt látható a híres gazdagság paradig, életparadoxon, Bal oldalon a növekedési rátát láthatjuk, a jobb oldali tengelyen pedig a természetes erőforrások GDP arányos exportját. Ahogy jobbra mozdulunk, láthatjuk, hogy ezek az országok annak ellenére, hogy erőforrásokban gazdagok, alacsony növekedési rátát könyvelhetnek el. Ez az a bizonyos gazdagsági paradoxon, ez azt mutatja, hogy minél több erőforrása van egy országnak, annál kisebb növekedéssel számolhat. De a változó, változ, eltérések vannak az országok között. Például Norvégia hazám nagyon jól teljesít. Miért van az, hogy egyes országok ennyire kilógnak a sorból? Ugyanazt a mintát mutatjuk be itt kétszer. Ez azt jelenti, hogy a jó intézményekkel rendelkező országokat hát ez nem érinti ezt. Nincsen negatív korreláció a növekedés és a természeti erőforrások között. A rossz intézményi rendszerrel rendelkező országoknál azonban pont fordított a helyzet. És még egy dolgot meg kell itt állapotni, a jó intézményi helyzetben levő országok mind parlamenti demokráciák. Úgy tűnik, hogy a diktatúrák, az elnöki rendszerek a szegény országokban gyenge ellenőrzésű rendszert eh, tesznek lehetővé. Az szegény országok elitjének eh, biztonságos kikötőt biztosítanak az adóparadicsomok. Ez azt jelenti, hogy eh, következmény nélkül elrejthették a pénzeket. Hogyha ilyen rejtekhely nem lenne, akkor szembe kellene nézniük eh, saját lakosságukkal, saját területen és ezért más lépéseket kellene eh, foganatosítaniuk, mint amit most tesznek. És a nyugat közben azt gondolja, hogy az információcseréről szóló egyezmények ezen változtatni fognak. Mi meg azt mondjuk, hogy ez továbbra is folytatódni fog, és ennek segítségével nem fognak tudni semmi változtatni. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy legyen egy nemzetközi egyezmény a nemzetközi tevékenység átláthatóságával kapcsolatban. Nemzeti szinten pedig azt javasoljuk, hogy legyenek több, legyen több eszközünk annak érdekében, hogy a transferárképzés manipulálása ellen felvegyük a harcot. Azt mondjuk, hogy regisztrálni kelljen azokat a cégeket, amelyek megkönnyítik az adóparadicsomokban a regisztrációt. És a multinacionális cégeknek azt mondjuk, amelyek tele vannak a honlapjaikon azzal, hogy milyen szociálisan felelős módon viselkednek. És hogyha ez valóban így van, és ha befizetik az adókat, építik a társadalmat, akkor mutassák ezt meg számokban is. Mutassák meg, hogy a lányok, a lányok lányai eh, hol, milyen százalékban adóztak a tevékenységük után. És akkor, majd akkor lehet megnézni az, hogy azok, amiket állítanak magukról, valóban elvégzett eh, lépéseket, elvégzett tevékenységeket jelentenek és a Norvég fejlesztési eh, ügynökségnek azt mondjuk, azt ajánljuk, ne fektessenek be adóparadicsomban, és eh, azt javasoljuk, hogy eh, a norvég befektetéseket is ennek megfelelően intézzék a szegény országokban. Ez azt jelenti, hogy most fejlesztési szempontból nem fogunk tudni előrelépni, kivéve, hogyha segítünk a fejlődő országokban, hogy ettől a parazitától megszabaduljanak, amely megcsapolja a szegény országokat. És a nyugati országok úgy tűnik, hogy ezt egyelőre elfogadják, támogatják. Valamit tennünk kell ennek, ellen, ennek ellenében, és azt hiszem, hogy ez a céljaink teljesítésében komoly szerepet fog játszani. Köszönöm. Muchas gracias por su presentación. Köszönjük ezt a prezentációt. A következő hozzászólunk, Baker úr, Global Financial Integrity kap szót. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. A Yale Egyetem eh, filozófia professzora Thomas Pogé Sanjay Yegi a Barner College-ban, mindketten, tehát Amerikában alkotó szakértők. Azt írták, hogy évente kb. 18 millió ember veszti életét gazdasági szegénység miatt. Hogyha ezek a számok mértékadóak, legalább nagyságrendileg helyesek, akkor ez azt jelenti, hogy ma délután, ez alatt a három órás ülés alatt 6 ezer ember fogja életét veszteni a szegénység, vagy a gazdasági helyzet miatt. Ez tehát azt jelenti, hogy az egész gazdasági és pénzügyi rendszert kell alapul vennünk, nem lehetünk szelektívek a tekintetben, hogy mivel ha- vagyunk hajlandóak foglalkozni, és mivel nem. A gazdasági és pénzügyi egyenletet többféleképpen meghatározhatjuk egészen addig, ameddig a fejlődő országokba érkező, onnan a kiáramló és a fennmaradó tőkét, pénzeket Nyíltabban kell tehát elemezni ezeket a kérdéseket. A globális politikai gazdasági napirendre felkerült egy új téma, az illegális pénzáramlatok, pénzkiáramlás kérdése, most már a gazdasági, a fejlesztés politika kérdésének eh, szerves részévé, részévé vált az elmúlt két évben. Eh, egyre inkább így van ez. 2007 és 8 során Norvégiában három konferenciát is tartottak arról, hogy a fejlesztésre, fejlődésre, gazdasági fejlődésre milyen hatással vannak az illegális pénzkáramlások. Hatvan ország civil szervezet és alapítvány vesz részt annak a munkacsoportnak a munkájában, amely pontosan ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. Németország létrehozta a létrehozott egy olyan nemzetközi adóügyi munkacsoport, ami ezzel foglalkozik. Spanyolország úgy veszi át a stafétabotot Svédországtól, eh, hogy nagyon komolyan próbál a e kérdéssel foglalkozni. Szeptemberben a Világbank is egy kétnapos konferenciát tartott ez ügyben, a múlt hónapban pedig az isztambuli világbanki eh, ülésen is felmerült ez a téma visszafordíthatatlan ez a folyamat, napirendre került egyszer mindenkorra. A G8, a G20-ak nyilatkozataiban is szerepelt ez, ugyanakkor a G20-ak hát pénzügyi minisztereinek a nyilatkozata múlt héten némi kivenni valót hagy maga után, a tekintetben, hogy milyen ígéreteket tesz a fejlődő országoknak. Nekünk a nyugati Nekünk nyugaton felelősségünk, hogy eh, megfelelő globális pénzügyi rendszert hozzunk létre. Az adóparadicsomok, több millió eh, titkolt cég, állalapítványok, névtelen eh, számlák, pénzmosás, a illegális pénzáramlások, pénzkiáramlások kérdése mind-mind ide tartozik, és a nyugati eh, jogrendben található hézagok, joghézagok lehetővé teszik ennek az árnyék pénzügyi rendszernek a működését, ami káros mindenki számára. A legátfogó belemzés eh, a globális árnyék gazdaságról Sheldon professzor úr tollából született. Ha adóparadicsomok és a politika címet viseli ez, az, ez a jelentés. Bárki, aki olvassa, láthatja, hogy ez a legjobb <clears throat> tanulmány e témában. Mi elemeztük azt, hogy milyen nagyságrendű pénzről van szó a fejlődő az én könyvemben 5-800 milliárd dollár közötti, közöttire teszem ezt az összeget. Persze ezt lehet egy világbanki közgazdás segítségével, aki, a világ, aki 32 éve dolgozik a világbanknak, két gazdasági, eh, közgazdasági eh, módszert is alkalmazott arra, hogy konkrétabban, precízebben kiszámolja, hogy mekkora összegekről is van szó. Mi voltunk az elsők, akik ezeket a modelleket olyan adatokra alkalmazták, minden olyan adatra alkalmazták, amelyek rendelkezésre állnak, kereskedelmi, illetve fizetési mérlegre vonatkozó adatok. 850 milliárd, illetve eh, egy billió dollár közötti összeg jött ki a számításainkból. Norvégia is alaposan eh, átszámolta eh, ezeket a becsléseket. Szerintünk ezek konzervatív becslések, ebben nincs benne a csempészet, a szolgáltatások és eh, az immateriális javaknak a, a, a át félreárazását szintén nem számítottuk bele. Tehát illegálisan kb. 1 billió dollárnyi összeg folyik ki a fejlődő országokból. hogyha ezt összehasonlítjuk azzal, hogy eh, milyen mértékben támogatjuk ezeket az országokat, akkor láthatjuk, hogy minden egy dollárért, amit a fejlődő országoknak nyújtunk, 10 do- az asztal fölött 10 dollár vándorol ki ezekből az országokból az asztal alatt illegálisan. A fejlődő országokra semmi sem lehet olyan káros, mint az illegális pénzek ilyen mértékű kiáramlása. Ez az inflációt inflációhoz vezet, eh, az adóbegyűjtést, az adózási morált is eh, rontja a kereskedelmi egyenlegről nem is beszélve. A gazdasági életben, elkülönítve a politikai környezetvédelmi feltételektől, tehát a gazdasági életnek semmiben semmi sem olyan káros a fejlődő országokra, mint ez a rengeteg kiáramló pénz. Ez a globális árnék pénzügyi rendszer a globális gazdaság történelmének legsötétebb fejezete a rabszolgaság óta. Ugyanakkor az elkövetkezendő években ez lehet a fejlesztéspolitika legfontosabb forrása. Ennek a pénznek a negyedét, felét, <clears throat> vagy nagyobb részét sikerül illegális csatornákba terelni, akkor a szegénység elleni harc, illetve fenntartható gazdasági növekedés elősegítését nagyban megvalósíthatjuk. De hogyan lehet ezt visszaszorítani, ezeket az illegális pénzkáramlásokat? Az önök szakbizottsága, ha jól tudom, további üléseken fogja ezt tárgyalni, hogy milyen folyamatok által lehet ilyen illegális pénzkáramlásoknak elejét venni. Most ennek a részleteiben nem folynék bele. Két dolgot hagyd vessek fel. Nem megállítani kell ezt teljesen, hiszen ez lehetetlen és drákói szigorral kellene fellépni, csökkenteni lehet a mértékét. Ez pedig úgy érhető el, hogyha viszonylag kevés, de világos, ugyanakkor következetes lépést hajtanak végre ezekben az országokban, ez nem atomtudomány, politikai szándék kérdése az egész. Jó azt látni, hogy az Európai Unió figyelmét egyre inkább felkelti ez a probléma, ígéretesek a, az erőfeszítések, Európából kell ezt a folyamatot elindítani. és ennek a szakbizottságnak az elnökénél jobbat el sem tudok képzelni ahhoz, hogy arra, hogy ezt a folyamatot beindítsa. Köszönöm. Debo entender que el aplauso ha sido a ambos, al orador y a la presidenta. A következő hozzászólónk, azt hiszem, hogy talán ki sikerült kiadnom, Pedro de Vasconcelos úr, akinek ugyancsak 15 perce van. Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Ahogy már korábban elhangzott, a közelmúltban a G8-ak, illetve munkacsoport ülése tartülést Rómában, ahol az egyik fő tárgy, amit megvitatnak, az pontosan a válságnak a hatása a a 15 percben egy áttekintést szeretnék adni magáról a jelenségről, illetve arról, hogy milyen következtetéseket vontunk le eddig a különböző átadások, a válság, és mit lehetne tenni, illetve milyen kilátások vannak e jelenséggel a jövőre nézve. Úgy gondolom, hogy nem igazán jól látják, de ez egy definíció, ezt a definíciót azért akartam ide felírni, mert az elmúlt a, ö, tíz évben feg, ö, Tehát a hazautalás az elmúlt tíz évben ö, alakult ki. Ez mindenképpen egy emberi aspektusa van ennek, de nagyon sok egyéb aspektusa is van. Nagyon sok, ez érinti a ö, civil társadalmat, a magánszektort, az állami szektort, tehát ennek egy e, humán eleme van. De a lényeg az az, hogy ez pénz hogy ezt értelmezni tudjuk, ehhez ezt a térképet szeretném megmutatni. Ezek a hazautalásoknak a ö, iránya, és hogy, hogy mekkora összegeket jelentett ez 2006-ban. 300 milliárd volt, most már 380 milliárdról beszélünk a világbanki adatok alapján, illetve más tanulmányokból is vannak adataink erre. Bár a konkrét pontos számot nem lehet egyszerűen megmondani, azért, mert a központi bankoknak sincs erről, nagyon sok országban még csak elképzelésük sem. Tehát ezek konzervatív pecsléseken alapuló számok, de az biztos, hogy 300 milliárdot meghat, meghaladja minden egyes térségében a világnak, és különösen a fejlődő országokban nagyon jelentős ez. A legtöbb esetében azt fogjuk látni, hogy ez a külföldről beáramló tőke, ez többet jelent, mint minden, mint bármiféle külföldi támogatás, közvetlen beruházás és egyebek. Ez különösen igaz Afrikára, Afrikában, a hazautalások, amit a szegények küldenek a szegény otthon maradottaknak, minden összeget meghalad. És nagyon sok esetben itt ezek egymáshoz kapcsolódóak. Az is látható, hogy sok országban ez több mint 25%-át teszi ki a GDP-nek. Ez önmagában mutatja, hogy mekkora volumenről van szó. Egy aspektus, ami mindenképpen figyelemre méltó a mi szempontunkból és a fejlődési kezdeményezések szempontjából, hogy ezeknek a legalább a fele a vidéki területekre megy. Ezért érdekel bennünket ez ilyen nagy mértékben de hogyha megnézik, ez rengeteg pénz. Ezek magán pénzmozgások az elkövetkezendő öt évben 250 milliárd fog a Afrikába irányulni. Ugyanez mondható el a világ más térségeiről, és itt látható a hatása a hazautalásoknak, illetve ezeknek a kosztok. Ugye azon a költséget is, ről is beszélünk, hogyha hazautalásról van szó. A körülbelül 20-200 dollárt kellett hazaküldeni ezeknek az embereknek, és ezek, ennek 20-25%-át kellett kifizetni költségként. Tehát nem, nem úgy volt, mint ahogy itt a legtöbbek, hát ha szükség van, akkor gyorsan küldenek egy e-, ezer eurót. Nem. Őnekik mindig a hónap végén kellett küldeni 200 dollárt, és hatalmas összegeket fizettek átutalási költségként, mert egyszerűen nem volt más lehetőségük. A Western Union volt talán az egyetlen ilyen, jó szolgáltatást nyújt, de az egyetlen. És vagy például Kenyán vidéki területeken 25%-át e, a pénznek leveszik. Tíz évvel később hol tartunk most? Kenyában most a hazautalás már 5% alatt van a hazautalási költség átlagban most már meg tudják ezt csinálni számítógépen, vagy mobiltelefonnal. De ezt csak azért említem, hogy látható legyen, hogy tíz év alatt mekkora előrelépés történt, és vannak olyan megoldások a hazautalóknak és a családjaiknak is, amik most már jobban megfelelnek. A válság hatása nyilvánvalóan elő fogja segíteni ezeket az ötleteket, hogy hogyan lehet emelőerőként felhasználni ezeket a hazautalásokat. Említettem, a, vagy mutattam a térképet, ezek az összegek alacsonyabbak, mint amik két évvel ezelőtt voltak, de lehet sokkal magasabb is, ami megint csak egy, mutatja azt is, hogy persze a migráció a, a hazautalás a migráció mértékétől is függ, illetve attól, hogy milyen gazdasági lehetőségek vannak az embereknek. Több millió ember, több mint 200 millió a világ különböző területén úgy ment el, és valahol él, miközben családtagjai vannak valahol másút. Tehát ez nagyon ez fontos volt a migránsok szempontjából, hogy folyamatosan juttatnak el pénzeket az otthon maradottaknak. Észak-Amerikában vagy Európában is vannak ilyenek, akik megpróbálnak minél kevesebből megélni azért, hogy a szeretetteiknek haza tudjanak utalni pénzt ezért a gazdaságok ezek összeomlanának egy hónap alatt, hogyha egyik napról a másikra a hazautalásokat leállítanák. Mert ezek nem olyan pénzek, amik a kormányon keresztül mennek, hanem ez közvetlenül a zsebből zsebbe mennek. És látható, hogy 90%-ban ezek az összegek fogyasztásra mennek, és a mindennapi élet fenntartását szolgálják. Ezek nagyon fontos pénzmozgások, és a válságnak volt ezekre is hatása olyan értelemben, hogy azt látjuk például Afrikában, hogy 13 százalékkal csökkentek a, ezek az összegek. Latin Amerikában is ugyancsak csökkenés volt. Ez országonként változó. Azt hiszem, hogy átlagban 6 és 10 százalék között van a csökkenés, vannak különböző becsések a központi bankok részéről, de még így is nagyon nagy összegekről van szó. Ez egy bizonyos értelemben ez nem csak gazdasági válságot jelent, hanem ez kihat az élelmiszer árakra is és a szegények, szegények lenni egy fejlődő országban még drágább, mint másút. Hogyha ahogy említettem, megnézzük, a, illetve a munkacsoport, amelyik ezekkel a hazatalásokkal foglalkozik, ő most már azt hiszem, hogy a záráshoz közelednek. A következő két évre a várakozások csak egy nagy kérdőjelben fogalmazhatóak meg, hogy stabilizálódni fognak-e ezek a hazautalások. Ezek, ez nagy mértékben fog attól is függeni, hogy milyenek az átváltási arányok, például az USA dollár árfolyama. 2011 körül, ha semmi más nem történik, akkor valószínűleg stabilizálódik, és megint a migrációs mintának fog megfelelni. Nem számítunk arra, hogy egy komolyabb esés lenne, úgy gondoljuk, hogy a görbe már a mélypontra lejutott, de az árfolyam mindakoz ingadozás komoly változásokat eredményezhet. A, még egy, hogy említettem, mindenki érdeklődik a hazautalások iránt, de ez csak Ez, az, ez a globalizációnak az emberi ö, arculata. Ebben az esetben, hogyha például a költségekről beszélünk, akkor meg lehet nézni, hogy hogyan lehet hatni a fejlődésre ezekkel a hazautalásokkal. Az első dolog, amit el kell érni, hogy azt lehet megmondani, hogy mit nem szabad csinálni, és hogyan nem szabad értelmezni ezeket a hazautalásokat. Nem szabad ezt a fejlesztési segélyeket helyettesítő összegnek tekinteni. Van, amikor azt mondják, hogy hát 300 milliárd, akkor minek kell egyáltalán segélyt nyújtani. Ezek a magán pénzmozgások, amik nem ugyanúgy kerülnek továbbításra, és nem azokhoz jutnak, nem ugyanazokhoz jutnak el, mint akikhez a, az egyéb segélyek. Nincsen országmodell, ez egy realitás, ennek vannak nagyon negatív és pozitív elemei. A fő kérdés ebben, hogy megértsük, és hogy milyennek a hatása egy nagyobb eseményes esetében. Itt látható az, amit az imént említettem, hogy a migrációval függ össze a hazautalás. Tehát ez a jelenség, ez folytatódhat a vég, és hogyha egy emelő hatást is figyelembe veszünk, a gazdasági lehetőségek, például Kenyában, arra késztette az embereket, hogy elmenjenek városokba, és onnan pedig elmenjenek külföldre, például az Egyesült Királyságba a helyi gazdasági tevékenység az, ami a migrációt hozza, illetve a migráció pedig a hazautalásokat. Ez a jelenség, ez tompítható és hosszú távon elérhető, hogy megszűnjön. Hagyjuk, hogy legyen több hazautalás, és legyen ezeknek nagyobb hatások. Hogyha a hazautalásoknak a költségét ö, csökkentik 5%-kal, ahogy ezt említették a G8-ak ülésén is, akkor ez két milliárdot eredményez. Hogyan lehet ezt megcsinálni? Latin Amerikában megtettük, nagyon sok információt adtunk, nagyon sokan félreinformál, sokakat félreinformáltak. A, az információ abban az időben 64 milliárd dollárt küldenek haza a családnak, és ez természetesen nagyon nagy versenyt eredményez a piacon. És ez a verseny eredményezte azt, hogy a migránsokra odafigyeltek, illetve hogy egyre több pénz menjen vissza. De hogyha ezt már elértük, akkor mit lehet tenni? A probléma az az, hogy milyen választási lehetőségeik vannak a migránsoknak. Gondolom, hogy nagyon sok embernek nincsen igazán választási lehetőségük. Több millió olyan ember van a fejlődő országban természetesen, hogy nem tudnak választani. Csak a között van, hogy megkapják az átutalást, elköltik-e azonnal a megélhetésre, vagy beteszik a, a matracba a kis és közepes vállalatokba történhet esetleg befektetés. A pénzügyi lehetősége ez nagyon fontos ebből a szempontból. Nagyon jól ismert, hogy az, hogy a más pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódnak az hazautalások, ez segítheti a pénzügyi ismeretek megszerzését is, és a mikrofinanszírozási intézmények azok, amelyek tudnak változtatni. A G8-aknak az ajánlása következő dián. Ezek az ajánlások, amelyek a globális fórumról származnak. Ez vonatkozik az afrikai térségre, de más fejlődő világrészekre is érvényesek. Mindig ugyanaz a terület. Növekszik a verseny, ez drámaian hat a hazautalások költségére, a jobb lehetőségek vannak a piaci szereplőknek, nagyon sok migráns, illetve családjaik egyéb szolgáltatásokhoz is hozzájut a mikrofinanszírozás nyújtó intézmények nagyon fontosak, hogy és adott esetben törekednek arra, hogy rajtuk keresztül menjenek ezek az utalások. Növeket, növelheti a helyi gazdasági tevékenység lehetőségeit, kapacitásait. Ahogy említettem, Kanám, Kenyában a mobiltelefon technológia teljesen új, és fontos, hogy az új technológia hogyan kerül felhasználásra, ez igazi nagy változásokat hozhat. És végezetül több pénzügyi szolgáltatás legyen a vidéki területeken. Ez az a terület, ahol az erőfeszítéseket 200 millió ö, migráns érdekében tehetjük meg. Ez a, azok a területek, ahol a családok élnek, és egy produktívabb módon tudják felhasználni saját tőkéjüket. Ezek azok az ajánlások, aminek, amihez persze szabályozási keretek is szükségesek. Ez megtalálható egyébként a weboldalon is, hogyha érdekli önöket. És az utolsót kérném. Pontosan, ez az a, az oldal, ahol még találnak pontosabb információt ezekkel az ajánlásokkal kapcsolatban. Tudom, hogy túléptem az időmet, elnézést, ennyi. Köszönöm szépen. Most megadom a szót a képviselőknek, azoknak, akik az elhangzott három prezentációval kapcsolatban megjegyzést szeretnének tenni. Kásmerek úr, tessék! Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Rendkívül érdekes prezentációt hallhattunk pénzmosásról, adóparadicsomokról, stb. stb. És csak egyetérteni tudok azzal, hogy szükség van nemzetközi egyezményre ezzel kapcsolatban. Globális kérdésről van szó. Ugyanúgy, mint a éghajlatváltozás esetén, ezt nem lehet helyi szinten megoldani. Az adóparadicsomokat összességében fel kell számolni, és ezt egyes országokban nem tudjuk megtenni. Egy nemzetközi egyezmény hátránya az lenne viszont, hogy elhúzódnának a tárgyalások, és eh, hosszú, hosszú idő telne el a ratifikációért, illetve gyakorlati átültetésig. Vannak ilyen eszközeink, és bizony hosszú évek telnek el, amíg ezeket a gyakorlatba átültetjük. Talán más megoldást kellene találnunk. Talán a nemzetközi jogban kellene jogalapot keresnünk ahhoz, hogy ezt elérjük. A az illetékes, az illetőség, az adóilletőség elvéről beszélt. Talán ezt lehetne használni ezen országokban is, Mondjuk tegyük fel, hogy 183 napos tartózkodással éri el, nyeri el azt a jogot az illető, hogy abban az adott adóparadicsomban adózzon. Hogyha egy adott helyen 183 napig kell tartózkodni, akkor ez azt jelenti, hogy fizikailag ott kell lenni, nem elég, hogyha egy postafiókot fenntart az ember. A üzleti vállalkozásnak legalább egy részét ott kell lefolytatni. Tehát nem lehet csak egy, egy fantom vállalkozás, amelynek csak a neve szerepel ott. Azt hiszem, talán így lehetne. Ezen az egyik módja annak, hogy visszaszorítsuk a az adóparadicsomok jelentette problémát. Hogyha ezt az adóilletőség elvet használnánk, tehát hogyha egy vállalatnak fél évig kell jelen lenni egy adott országban, akkor azt hiszem, hogy megoldanánk, vagy kevésbé jelentkezne talán az adóparadicsomok révén. Nigéria 300 milliárd dollárra tesz szert olaj révén, és tudjuk, hogy ennek egy része más országokhoz kerül. Egyszerű, áramvonalasított megoldásokra van szükség. Köszönöm szépen. Zsoli asszony, tessék. Il me semble que rarement ritkán van alkalmunk arra, hogy olyan hatékonyan lépjünk fel a fejlődés érdekében, hogyha a, az adóparadicsomat akarjuk megtámadni. Itt van egy hiányzó láncszem a realitások között, amit Traore asszony vázolt fel, és a ö, nyersanyagok kiaknázása, az erdőírtás a, ellen, a szemétlerakók ellen. Mindez benne van az adóparadicsomok létében. Vannak jó példák, mindenki emlékszik arra, hogy a az elefántcsontpartra ment a Kobokaola hajó, és ott nagyon veszélyes anyagokat tett partra korrupció segítségével egy olyan cégen keresztül, amelyik egy európai országban van bejegyezve, olyan adórendszerrel, ahol nem követelik meg az ellenőrzést és a nyilvántartásokat. Tehát tulajdonképpen kibújik az ellenőrzések elől. Itt Hollandiáról beszélek egyébként, sajnálatos módon, hogy minket érint. Tehát ezeknek az adóparadicsomoknak a léte az, ami egy felhívás a túlhalászásra, az erdőirtásra. Sokkal kevesebb lenne a túlhalászás, hogyha nem lenne lehetőség arra, hogy az adóparadicsomokban tisztára mossák a pénzt. Tehát én nekem ezzel kapcsolatban van egy, egy kérdésem Svedrup, Svedrup professzornak. Ön gondolja-e, hogy azok az intézkedések, amelyeket az OECD javasol, azok megoldhatják a problémákat, amit jelentenek az adóparadicsomok a fejlődő országok számára. Köszönöm szépen. Lauin úr következik. Eh, tack så mycket. Och Tack så väldigt mycket till alla talare. Det har varit en extremt intressant eftermiddag. Köszönöm szépen. A vendégeinkhez, az összes vendégeinkhez eh, fordulva mondom, nagyon érdekes délutánunk volt. Jó lett volna persze, ha egy kicsivel több képviselőtársunk itt van. Jó lett volna, hogy többen részt veszünk a meghallgatáson. Remélem, hogy a professzor úr eh, jelentését, anyagát minden kollégának el tudjuk majd juttatni, hasznos lenne, ha mindenki kapna ebből egy példányt. Egyértelműen demonstrálták azt, hogy az adóparadicsomok megléte a fejlődő világ intézményeinek romlásához vezet Egyértelmű romláshoz vezet ez, ez egyfajta ösztönző arra, hogy csökkenjen ezeknek az ez integritása. Ahhoz vezet, hogy a politikai vezetők őszintétlenebbé válnak, arra ösztönzi az embereket, ássák alá a demokráciát. És ahogy Traore asszony is elmondta, Afrikában minden rossz a korrupcióra vezethető vissza. A politikai vezetők egyszerűen nem vállalják a felelősséget, nem vonhatók felelősségre. És kirabolják a saját lakosságukat, megvonják a gazdagságot a saját népüktől. Ilyen egyszerű a dolog. Csillagászati összegekről hallottunk, a fejlődő országokból kiáramló pénzek vonatkozásában. Ami a fejlődő világ definíciót illeti, erre is van hivatkozás a jelentésben, és itt az áll, hogy ennek a pénznek több mint fele Ázsiából áramlik kifele. Európából 17 százalék, Afrikából pedig 3 százalék származik. Ugyan ezek a számadatok jelentek meg a professzor, illetve Béker úr eh, kutatásaiban. Szeretném tudni, hogy az egyes részarányok hogyan alakulnak. Afrika vonatkozásában miért ilyen eh, relatíve alacsonyak ezek a számadatok? Keller asszony, köszönöm szépen, köszönöm szépen az összes előadónak ezt nagyon érdekes prezentációkat. A professzor úr szeretnék fordulni. Ön azt mondta, hogy segítenünk kellene a fejlődő országokat abban, hogy számolják fel a adó, adóparadicsomokat, az adójövedelmek eh, tisztázása kellene, hogy a cél legyen. De hogyan lehet ezt gyakorlatban megvalósítani? Tekintettel arra, hogy ön, ön mondta azt, hogy ezeket az adóparadicsomokat az elit, a vezető réteg használja. Tehát hogyan lehet ennek a feladatnak nekilátni? Si no hay más eh, intervenciones de miembros del Parlamento. Jó, mondja az elnök, hogyha a képviselők részéről nem kéri más a szót, akkor az előadóinkhoz fordulok. Kérem, hogy az egyes előadásokra is nyugodtan reagáljanak. Professzor, Professzor úr, tessék. Mikrofont kérünk az előadónak. Elnézést. Köszönjük szépen a kérdéseket. A következőképpen szeretném ezt kezelni. A nyugat világban azt tanítjuk a gyerekeinknek, ha keményen dolgoznak, sikeresek lesznek. Az adó paradicsomok megtartásával azt tanítják a gazdag országok a szegényebbeknek, hogyha lopnak, akkor sikeresek lesznek. Azzal, hogy folytatódhatnak az adóparadicsomok, ezzel szégyent hozunk a saját eh, fejünkre. Ez emberhalálhoz vezet a fejlődő országokban, azt jelenti, hogy nem csak a szegény országokban, hanem itt, nálunk is, a nyugaton is egyenlőtlen lesz a vagyon el, elosztása. Abszolút nem kell eh, fennakadni azon, hogy eh, ezt fel kell számolni, de a gazdagok érdekét szolgálják az adóparadicsomok, ők élvezik eh, annak előnyeit, hogy vállalataik adóparadicsomot használnak. Az egyik kérdés arra vonatkozott, hogy az OECD intézkedése, javaslatai megoldják ez adóparadicsomok eh, gondját. A válaszom egyszerűen az, hogy nem. Ugyanis ezek az intézkedések nem nyúlnak le a probléma gyökereihez miszerint az adóparadicsomok szándékosan, aktívan e, csökkentik a más országok adóalapját, a saját országukban nem, de más, másokra alkalmazandó adószabályaikkal, emellett a titoktartási szabályokkal, tehát ez azt jelenti, amit ellopunk, azt titokban is lehet tartani. Ezzel tovább is léphetnék a következő kérdésre segítettünk eh, a jövedelem növelés, jövedelem menedzsment területén szegény országoknak. De elhangzott az is nagyon helyesen, hogy ez igazából nem számít, ugyanis az adóparadicsomokon keresztül sok pénz folyik el. És ez igaz, és ezt mondja a Norvég Bizottság is. Az első prioritás az kellene, hogy legyen, hogy ne adjunk helyet az adóparadicsomot illegális tevékenységének. Hogyha ezt meg tudnánk akasztani, akkor tudnánk segíteni a szegény országok jövedelemmenedzsmentjében. Ami eh, Afrika alacsonyan részajánt illeti, hát Afrika szegényebb, mint Ázsia. Ez egyik, a másik, hogy ez, az adataink is hiányoznak. Ezért van az, hogy ez a számarány ilyen alacsony. Nem azt jelenti, hogy a probléma kisebb Afrikában, mint a többi kontinensen, sőt, fordítva van a helyzet, de szembe kell néznünk ezzel a, ezzel a, e, ezzel a helyzettel. Hogyha másoknak e, károt okozunk, kárt okozunk, akkor ezért válni kell a felelősséget. Úgy tűnik, hogy azonban, hogy az adóhatóságok, az adóparadicsomok nem így járnak el, saját magukra nem azt a szabályt használják, mint másokra illegális pénzáramlatokat, használnak, adóparadicsomokat is ideérnek. Hogyha itt nem lépünk, akkor egyszerűen nem lesz haladás, nem lesz előrelépés. Comment úr kérdésére válaszolnék, különösen arra, amit mondott, hogy elhúzódhatnak a tárgyalások, hogyha ezeket a problémákat kezelni akarjuk. Hát ez előfordulhat, de ez nem jelenti ez, hogy az egyes országok ne léphetnének úgy, ahogy ezt jónak látják. Önök is tudják, hogy ez USA elfogadta 77-ben ez ezzel kapcsolatos jogalkotási javaslatot, többi országnak körülbelül 20 évébe tellett, hogy ezek kérdésekkel foglalkozott, ezt most sikerült tehát elérni. Az USA komolyan aggódott azon, hogy ez káros lesz az amerikai gazdaságnak, versenyképtelenné vál, válik Amerika a világban. Ez nem következett be, úgyhogy van bőven lehetőség arra, hogy az egyes országok maguk foglalkozzanak a problémákkal. Norvégia nem csak az átláthatósággal foglalkozó egyezményt vizsgálja, hanem azt is, hogy mit lehet házon belül, országon belül csinálni a problémákkal kapcsolatban. Ami Zsoli asszony kérdését illeti az OECD eljárása kapcsolatban. Önök is tudják, hogy az OECD eh, hangsúlyozza az országok közötti adóinformáció cseréjéről szól megállapodásokat. 120-130 ilyen megállapodásról tudunk, ennyit írtak eddig alá hogyha 200 adó joghatóságot veszünk, és ennek 200 további 200-zal kell eh, ezek közül mindegyiknek az összes többvel kell kommunikálni, akkor ez 40 ezer egyezményt jelent, megállapodás jelent. Ezt nem lehet kezelni. Az OECD hatóságokkal beszéltünk erről, ők is felismerik azt, hogy egyszer csak a bilaterális szinten túl kell lépni, amikor az információ cseréről van szó, és a határokon keresztül nyúló adott információ cserét automatizálták kell tenni. Aztán volt egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy a korrupció a minden rossz gyökere Afrikában, nem értek egyet ezzel. Az illegális határokon átnyúló pénzáramlatokkal kapcsolatban, most határokon átnyúló pénzáramlatokról beszélek, nem hazaiakról. Ez a ez csak 3%-ot tesz ki a lopás, ami a kereskedelmi e, adóelkerülést illeti, 60-65%-ról beszélhetünk. Úgyhogy ezzel Keller asszony kérdésére át is lépek, szerint a vezető réteg azok, akik élvezik az adóparadicsomok e, előnyeit. Ez igaz, de nyugaton komolyan használjuk ezt, az adóparadicsom keresztül komolyan kihasználják a kereskedelem segítségével minden multinacionális cég lényegében napi szinten űzi ezt, standardé vált. Jövedelemadó, áfa, illetékek rendszeresen kibújnak ez alól Úgyhogy azt gondolom, hogy nem csak a fejlődő országokra eh, kell ráugrani ezzel kapcsolatban, ez abszolút kétirányú utca. Just on uh, on this topic, and I would like to, to go back and actually give a kind word of support to the to the. Támogatni kívánom, ami elhangzott ami a fejlődő országból történő pénzkiáramlást illeti, ez is igaz, de az afrikai diaszpora meg arról tesz, hogy hazai szeretteik kapjanak pénzt. Tehát miközben arról beszélünk, hogy Afrikából kiáramlik a pénz, Eközben figyelni kell arra, hogy a diaszpora eh, rendkívüli erőfészítéseket tesz arra vonatkozóan, hogy hazaküldjön pénzt. Ez is fontos. Ami a pénzmosást illeti, amikor az ember nem ismeri jól a témát, gondolhatja azt, hogy, és ez sokszor elhangzott, én most csak megismétlem ezt, hogy összekapcsolik a pénzmosás és a pénzek hazautalása. De ez a legrosszabb pénzmosási módszer. Egyszerűen azért, mert egyrésztről és másrésztről is több ezer embert kell bevonni. Ugyanis nagyon kis átutalásokról van szó, és modern technológiával ez még nehezebb, ez a pénzmosás. Úgyhogy ezt csak azért mondom, mert eh, nem szabad ebből a szempontból megítélnünk a hozzáutalt pénzösszegeket. Köszönöm. Um, uh, ha megengedik, kiegészíteném ezt azzal, hogy egyetértek önnel. A fejlődő országokba érkező hazautalt pénzek bérből, fizetésből érkeznek. De a fejlődő országokból ellopott tőke, kiáramló tőke más forrásból érkezik, 80-90 százaléka soha, de soha nem tér vissza az eredeti származási országba. Mindössze azt szeretném hozzátenni, hogy az én szemszögömből meg lehet változtatni legalábbis a mi országunkból belülről el lehet rettenteni a tolvajokat, a csalókat azzal, hogy nagyobb mértékben e, felelősséget adunk, felelősséget e, felkeltjük az áldozatokban. Ugyanis ezek az információk mind csak a beavatottak körében ö, e, kö, vándorolnak. Tudom, azok az afrikai asszonyok, akik nek maguknak kell elvágni a köldögzsinort a gyerekeik közkenél, és aztán a gyereket hagyni elmenni. Hogyha ők mindezeket tudnának, akkor felelős állampolgárokká, választóká válnának. Jelenleg csak választási csordát képviselnek, akik úgy szavaznak, amit nekik mondanak, elmennek, és ugyanazokra szavaznak, akik vagyonokat kovácsoltak, és ezeket a választások során egy visszacsepegtetik. Tehát ezért vesz, fel az a kérdés, hogy mit nevezünk demokráciának Európában és Európa csak, a, csak a, arra figyel oda, hogy átlátható-e a választás, hogy hogyan működik, de a fiatalokat kell felelőssé tenni, az a nőket, és ö, garantálom, hogy öt éven belül már radikális változás lesz elérhető. Eh, Köszönöm szépen valamennyi szakértőnek, akik részt vettek ebben a, ezen az ülésen, ebben a vitában, csak úgy, mint a képviselőknek. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos információhoz jutottunk, és megismertük, hogy milyen hatással van a pénzügyi és gazdasági válság a fejlődő országokra. És jelentés tevőként nagyon hálás vagyok ezért az ülésért. Ez lehetővé teszi, hogy az első változatát véglegesítsük, és majd aztán tanulmányozzuk egy következő ülésen. Most pedig visszaadom Zsoli asszonynak a vezetést. Merci, Köszönöm szépen, és akkor most tovább haladunk napi rendünkkel, és azt vizsgáljuk meg, hogy a pénzügyi gazdasági válságnak milyen hatásai vannak a fejlődő országokra, és ezen belül meghallgatjuk Gerero úrnak a jelentését, amit ő készített számunkra, mégpedig öné a szó, és 10 percben. Köszönöm szépen, elnök. Ez még csak egy első megközelítés e témában. A következő ülésen fogjuk tárgyalni az első vázlatot. 2007-ben kezdődött a gazdaság és pénzügyi válság, amelynek a hatásai a reál gazdaságban 2008-ban kezdtek e érződni, és a Lehman Brothers válságot követően csúcsosodott ki egy évvel ezelőtt. Ebben az időszakban voltak olyan országok, amelyek már az elmúlt időszakban vannak országok, amelyek elkezdtek kilábalni a válságból. Az első jelek azt mutatják, hogy a fejlődő országok nem az okozói, hanem az elszenvedői a válságnak, méghozzá itt, a, itt érezteti magát legkatasztrofálisabban a válság a fejlődő világban. A pénzügyi válsággal kapcsolatban azt állították sokan, hogy eh, mivel ezek az országok nem integrálódtak mélyen a globális pénzügyi rendszerbe, nem érinti majd őket igazán. Eh, nem rengeti meg alapjaiban az ő gazdaságukat, azonban az elmúlt egy évben azt látjuk, hogy gazdasági, eh, szociális, humanitárius szempontból is rettenetes következményekkel járt a fejlődő országok szempontjából ez a válság. azért minden területére kiterjed, de ahogy csökken a gazdasági növekedés, kevesebb a munkahely, az alapanyagok ára csökken, a kereskedelmi tevékenység csökken, nehezebben férnek hozzá nemzetközi pénzügyi forrásokhoz, a fejlett világ protekcionista reakciójának is eh, érzik a hatásait, a hazautalt pénzek összege is csökken, a külső beruházások mértéke is csökkenő tendenciát mutat, a donorországok támogatásainak csökkenését is saját bőrükön érzik. Így tehát a világválság igenis kihatással van a az állami támogatásokra, a, a, az adózásra, a likviditásra, a pénzügyvilágra. Ez biztos, eh, még hogy a fejlődő országok még jobban érzik ennek a válságnak a hatását, mint a fejlett világ, akár 25 az egyhez is tehetjük ennek az arányát. A fejlődő világ szempontjából tehát egy, nem csak egy, egy hullámvölgyről beszélhetünk, hanem egy fekete feneketlen mélységről, amelyből lehet, hogy évtizedekig nem tudnak majd kilábalni. Ebben a jelentésben nem csak a válságnak a hatásait kívánjuk felsorolni, nem, ösztönzőként próbáljuk használni. Az Európai Bizottságot és a tanácsot kellene ösztönözni arra, hogy valamit tegyen. Reméljük, hogy a parlament hallatni tudja majd a hangját, és ezáltal Európa gyorsabban, hatékonyabban tud megoldásokat találni ezekre a problémákra, e, méghozzá minél előbb, mert e, most van itt az ideje annak, hogy még 2010-ben valamit e, tegyünk. Nem lehet ez egy egyszeri elszigetelt fellépés. Arra van szükség, hogy döntések sorát és lépések sorát hozzák meg a tagállamok, illetve az Európai Bizottság. Először is a tagállamoknak fejlesztés politikai kötelezettség vállalásaikat fenn kell tartani a jelenlegi szinten 0,56 százalék és 0,7 százalék 2015-ben. Nem lehet és nem szabad kevesebb eh, fejlesztés politikai támogatást nyújtanunk, mint amit vállaltunk. Másodszorban a fejlesztés politikai segélyek terén tapasztalható megnőtt igényhez új forrásokat kell találnunk és társítanunk. Az elmúlt pár hónapban szemtanúi voltunk annak, hogy a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó kérdése újra napirendre került, a fő probléma ezek, ezzel az, hogy a nemzetközi pénzügyi rendszerbe próbálják visszacsatornázni a pénzeket, de az eredeti cél nem ez volt. Az eredeti cél az volt, hogy új forrásokat találjunk a politikai támogatásokhoz. Franciaország, Belgia, um, Brazília, Szenegál, Chile, Norvégia, Japán, Németország, Olaszország, az Egyesült Királyság és Spanyolország többek között. Ennek a pénzügyi tranzakcióra kivetendő adónak a megvalósíthatóságát e, vizsgálják a szakértők, és a globális felmelegedés elleni harchoz is hasonló módon szerezhetnénk, társíthatnánk új forrásokat a széndiokszid kibocsátásra, a közlekedésre kivetett adókon keresztül, amelyek a globális felmelegedés elleni harchoz is pénzt biztosítanának. Németország úgy döntött, hogy ezeket a pénzeket fejlesztéspolitikai célokra fordítja, Spanyolország pedig a repülőjegyekre követendő adók bevezetésén gondolkozik. hallhattunk ma délután arról, hogy ezek a hazautalt, ezek a hazautalások a migránsok, illetve a, a, a kivendolók által hazájukba hazautalt pénzek mennyire fontosak. Az elkövetkezendő 5 évben a hazautalások költségét 50%-kal tervezzük csökkenteni az Aquila megállapodás alapján. Fontos, hogy a felelődő országok kezébe adjuk ezeket a döntéseket. Az Aid for Trade, eh, az infrastruktúra fejlesztési program, főként a eh, közlekedés terén eh, roppant fontosak, hiszen ezek ez által közvetve a gazdaság fejlődését tesszük lehetővé. A katonai megállapodás közelgő felülvizsgálata a gazdasági partneri megállapodás sok területét alakítja át, főként az AKC országokkal. Ötöd sorban az adóparadicsomok ellen határozottabban fel kell felépni, erről is hallhattunk ma. Norvégia, a Spanyolország, Chile egy munkacsoportot hoztak létre erre a témára. Hatod sorban és intézményrendszer képítésére van szükség a ma délután hallottakból kiderült, hogy a jó kormányzás eh, a nagyobb fokú fejlődéshez, az alacsony fokú szegénységhez eh, vezet, vagy járó hozzá, hiszen nagyobb ellenőrzést ad maguknak a polgároknak a kezébe. A multilaterális többoldalú nemzetközi intézményrendszer segíthet ebben a fejlődő országokat be kell vonnunk azoknak az intézményeknek a munkájába, amelyek az ő gazdasági fejlődéseket meghatározó döntéseket hozzák. Például az IMF nemzetközi valuta alap. Jövőre dolgozzak majd át a milleniumi fejlesztési céljokat, célokat. A G20-aknak is egyértelmű döntést kell hozniuk hogy hatékony támogatásokkal segítsék a millenniumi fejlesztési célok elérését. Dohát ilyen szempontból a fejlődő országoknak lehetőségnek kell tekinteniük, hogy elérjék azt, amit Traore asszony is mondott jó néhányszor. Nem sajnálni kell a szegény országokat, nem a sajnálatunkra van szükségük, a segítségünkre, a támogatásunkra van szükségük. Biztosítani kell nekik a lehetőséget, hogy kereskedjenek velünk, és az erőfeszítéseiknek és lehetőségeiknek arányában részt vegyenek a globális gazdaságban. floor is yours. Do you want to ask some question? Yes. Thank, thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm kedves barátomnak. Roppant hatékonyan vázolta fel, eh, hogy előadóként eh, milyen megközelítésben tárgyalja majd ezt a témát. A globális pénzügyi válság hatását vizsgáljuk a fejlődő országokra és a fejlesztés politikára. Fel kell tennünk eh, magunknak a kérdést, hogy mit tettünk mi itt az Európai Parlamentben túlságosan tekint, gyakran tekintünk jobbra és balra, másokra, tőlük várjuk, hogy tegyenek valamit. Itt az ideje, hogy mi is tegyünk valamit. Lehet, hogy lesz benne pár ismétlés, amit mondok, de ezt csak megerősítésképpen teszem. Minden tagállam mot és a harmadik országokat is arra kell bírni, hogy a a nemzeti bruttó jövedelem 0,7%-ára fordítse jövedelem 0,7%-át fordítsák politikai célokra, hogy azt vállalták. Azonban elérhető célokat kell megállapítani magunknak, az Európai Uniónak együtt és a tagállamnak külön-külön is erőfeszítéseket kell tenniük. A hazautalt pénzek fontosságát nem tudom eléggé hangsúlyozni, egyszerűen elfogadhatatlan, hogy e, erről is több bört húzzunk le mi itt a nyugaton, e, mások verejtékén gazdagodunk meg. Az ENSZ éghajlatváltozási keret egyezmény keretében vállalásokat tettek a tagállamok. Semmi e, haszna annak, hogy a tagállamok azt mondják, hogy szegények, gazdagok vagyunk, ez hiszen mindig a nemzeti jövedelem százalékáról beszélünk, hogyha valakinek a nemzeti jövedelme alacsonyabb, akkor annak a 0,7%-a is alacsonyabb lesz, eh, függetlenül attól, hogy gazdagabb eh, vagy szegényebb, mindenki arányosan járul hozzá. A globális eh, pénzügyi tranzakciós adó bevezetése felmerült Spanyolországban, az én hazámban is. Ne veszítsük szem elől, hogy miről is beszéltünk ma délután. Az adóparadicsom reform hiányában ugyanezek a pénzek ugyanúgy elillanak ezekből az országokból. Ugyanilyen fontos az is, hogy a gazdasági partneri megállapodások, az EPEC biztosítsák azt, hogy egyetlen egy AKC ország se járjon rosszabbul, mint a többiek. Jelenleg ezt nem tudjuk garantálni, biztosítani az IMF képviselőjének jelenlétét kihasználva el kell, hogy mondjam, hogy az Európai Beruházási Bank reformjára szükség van, ahogy azt tegnap hallottuk, hogy hatékonyabban tudjunk a fejlődő országokban beruházásokat eszközölni. A Világbank, az IMF, az IMF sem kivétel ez alól. Elnök asszony végezetül a külkapcsolatainkban, a külpolitikánkban pedig alá kell, hogy támasztjuk a fejlesztéspolitikát, nem fordítva kell ennek a logikának működnie. Köszönöm. Az Európai Bizottság képviseletében ki van-e itt valaki, aki szeretne hozzászólni? No, okay. Then we, <coughs> then maybe closing Nem kér az Európai Bizottság szót, akkor talán az előadónak, Gerero úrnak adom meg a szót. Először is az Európai Bizottság a kapcsolatban, aztán majd Kesmen úr felvetésére is reagálnék. Remélem, hogy amikor maga a jelentés elkészül, addigra az Európai Bizottság nagyobb fogadókészségről tesz tanúbizonyságot, mert ahogy említettem, az Európai Parlament pont arra kívánja ösztönözni az Európai Bizottságot, hogy hozzon intézkedéseket eh, annak érdekében, hogy a fejlődő országokat kevésbé sújtsa a gazdasági és pénzügyi világválság. Nem a parlament fog forrásokat elkülöníteni erre a célra, tehát amikor eh, a Fejlesztés Politikai Bizottság következő sor kerül. Remélem, hogy az Európai Bizottság készen áll arra, hogy valamit érdemben mondjon is valamit, és reagáljon kéréseinkre. Átérve a Cashman úr által elmondottakra. Annyit hagy mondjak, hogy jelenleg kiváló lehetőség kínálkozik. Olyan döntéseket hozhatunk, amelyeket nehezebb lett lenne meghozni a válság elmúltával komoly aggodalmak vannak, mindenki átérzi a helyzet komolyságát, fennáll azonban annak a veszélye, hogy pár hónap vagy év múlva nem lesz már ilyen a közhangulat, mert a fejlett országok feje felül elvonulnak a sötét felhők. Aggasztó jeleket ha láthatunk a döntéshozók irányából. Az első ilyen agasztójel az volt, hogy az ECOFIN tanács, amikor Gordon brown találkozott, akkor, és felmerült a pénzügyi tranzakciókra kivezet, kivettendő adó kérdése, akkor az merült fel, hogy a pénzügyi világ csatornáznák vissza ezeket a pénzeket, nem fejlesztés politikai célokra fordítanák. A másik agasztójel pedig az, hogy Kopenhága előtt pár héttel, mint hogyha köddé foszlott volna a megállapodás lehetősége, attól tartok, hogy az igazán nagy kibocsátó országok nem hajlandók megfelelő vállalásokat tenni, egy kötelező érvényű megállapodást aláírni, mert ennek meg lennének a gazdasági eh, következményei is. A fejlett országokat arra próbáljuk rábírni, hogy segítsenek a fejlődő országoknak, eh, segítsenek eh, nekik a válság hatásait enyhíteni. Hagy hangsúlyozom tehát még egyszer, hogy milyen kiváló lehetőség kínálkozik most. Itt az ideje, hogy az unió intézményei, a tanács, a bizottság és a parlament kéz a kézben együtt valamit tegyenek, mert nem csak szükség van erre, hanem megvan a kellő lendület is hozzá. Köszönöm. Most akkor uh, tud, ismertetem a koordinátori ül, délelőtti koordinátori ülés uh, határozatait, ami a raportőröknek a kinevezését illeti. Úgy döntöttünk, hogy csinálunk egy uh, jelent, saját jelentést, a tegnapi Európai Beruházási Bankkal folytatott megbeszélésből következett, hogy kidolgozzunk egy jelentést az Európai Beruházási Bank tevékenységéről, hogy a középtávú mandátumán hogyan fog ennek a banknak a 2008-as mentesítést a néppárt fogja elkészíteni, egy véleményt fogunk készíteni az AFET-ről, a bizottságról, az Európai Unió és a Latin Amerika, valamint a világszintű szereplőkről, és fogjuk kérni a társított bizottsági eljárást ami a meghallgatásokat illeti, illetve a fejlesztési együttműködési biztos, illetve a humanitárius segítséget. A parlament felkészül arra, hogy az új bizottság tagjának a meghallgatását előkészítse, amennyiben döntés születne a rendkívüli európai tanácsülésen a hétvégén, valószínűleg a hétvégén. Figyelembe véve a naptár korlátait, és ahogy a hónap végén nagyon sok tagunk a paritásos parlamenti ülésen vesznek részt auguszt, Angolában, így a fejlesztési biztos meghallgatásának idejét november 25-ére Strasbourgba tettük, 20 és 23 óra között. Egy írásos kérdőív készült, ezt az elnöki konferencia döntette el, és a szakbizottságokat arra kérték fel, hogy legalább öt prioritást élvező témát azonosítsanak be, amiről megkérdezzük majd, hogy a biztosok milyen jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezéseket kívánnak hozni a megvalósítás érdekében. A koordinátorok megállapodtak az következő öt prioritásban, és ezeket most angolul fogom felírni, mert nincs időnk lefordítani ezeket. Development goals by 2015 2015-re az MDG teljesítése, illetve milleniumi nyilatkozat teljesítése különösen az emberi jogokkal, jó irányítással, jogállamiság kapcsolatos kitételeket, és biztosítani a folyamatos lendületet a 2015 utáni fejlesztési együttműködéshez, az ért, ez elért eredmények értékelése alapján, illetve a politikák alapján biztosítani kell, hogy az élelmiszerbiztonságra, fenntartható társadalmi, gazdasági, környezeti fejlődésre koncentrálunk, a szegénység visszaszorítására, a nemzetközi irányítást is idevéve, amely a fejlődő országok helyzetét javítja, és az EU egyéb külkapcsolatainak nem lesz része, és az Európai Unió alapvető elveit, illetve értékeit, a partnerséget, a tulajdonosi szemléletet, az emberi jogok tiszteletét, illetve a jogállamiságot tiszteletben tart a harmadsorban, egyéb uniós politikák összehangolása, kereskedelem, halászat, kap, Mindezek összehangolása az unió fejlesztési politikával a 208. EUS cikk alapján. Az éghajlatváltozás hatásainak kezelése, humanitárius választ, és az előkészület, a felkészültség szintjét is a fejlődő országokban. A fejlesztés finanszírozása, az ODA-t is ideértve, illetve a nem ODA típusú pénzügyi áramlatokat is ellentartunk a fejlődő országokból áramló eh, illegális pénzáramlatoknak és a korrupciónak is. A délelőtti megbeszélés eh, követően és Mitchell úr jelentéséről a középtávú DCI eh, eszköznek a felülvizsgálata, illetve a parlament demokratikus vizsgálati hatáskörével a két koordinációs csoport, és Deva azt javasolja, hogy második prioritásként a demokratikus parlamenti vizsgálati hatáskört tegyük. A e, nem tudom, hogy egyetértenek-e ebben. Tehát ez egy módosítása a szövegnek, egy utolsó percben történt módosítás. Szerintem ennek ez csak javít rajta. Köszönöm a koordinátorok jóvá hagytak egy olyan struktúrát is, ami a meghallgatásoknál alkalmazott következő elvek bemutatkozó része a biztosnak, utána a frakciók közötti felítése és a pingpong elv, és utána minden egyes bizottsági tag kap időt majd pedig az adott biztosnak a zárszava a napirendjei a következő üléseknek. Megvizsgálták a különböző javaslatokat és kéréseket a koordinátorok azokról a vitákról, amiket más intézmények, illetve szervezetek kértek, illetve fejlesztési kérdésekben. Jogi vélemények, eldöntöttük, hogy hivatalosan megkeressük a jogi szolgálatot, hogy mondja meg, hogy mit jelent december 1-i Lisszaboni szerződés hatályba lépése, a az Európai Parlament felülvizsgálati joga szempontjából, hogy a jogalkotási eljárása, amit egyébként komitológia szerint szoktunk emlegetni. Egy tanulmány az Európai Beruházási Bankról annak érdekében, hogy lehetővé tegyük, hogy ez a bank javítsa a fejlődő országoknak nyújtott hitelkondíciókat. Kértük a tanulmányi részleget, hogy mérje föl, hogy milyen tanulmányok léteznek a spekulációval kapcsolatban az emberi fogyasztásra alkalmas termékek vonatkozásában a 2010-es delegációk, erre elfogadtunk egy ütemtervet a delegációk meghallgatására, amit 2010-ben akarunk majd lefolytatni. Tájékoztató információ a parlamenti asszisztensek számára. Úgy döntöttünk, hogy fejlődés, fejlesztési bizottság szerint a parlamenti asszisztenseknek nem csak a saját bizottságunk szempontjából, az AFET és az INTA részére is tartunk jelöléseket, és november 17-én pedig Európai Parlamenti Napot szervezünk, amit ugyancsak támogatni fogunk. <clears throat> Most ezzel rátérünk a következő napi rendi pontunkra a napi rendünk következő pontjára. Különleges korlátozó intézkedések, amelyeket eh, Szomália helyzet tekintetében egyes természetes és jogi személyeket, szerzetekkel, testületemben szembe hoztak. Az ENSZ biztonsági tanácsa 2008-ban szankciókról hozott határozatot bizonyos Szomáliával kapcsolatban. Ma arról beszélünk, hogy ezen szankciós rendszer egyes részeit hogyan lehetne átültetni az uniós jogszabályokba a tanácsi rendelet segítségével. Olyan dossziéről van szó, amelyet azonban komolyan fog befolyásolni a Lisszaboni szerződés hatályba lépése. Azonnal meg is adom a szót az előadónak, kérem magyarázz el módosításokat, illetve azt is folytatom most ebben a folyamatban. Filip Kacmerek úr következik, Ön, önél szó parancsolja. E, Pani Przewodnicząca, muszę zacząć niestety od spraw formalnych właśnie związanych. Rögtön az elején egy-két formális megjegyzéssel kezdeném, ami Lisszaboni szerződés életbelépésével kapcsolatos. Ezzel kell kezdenem, mert ezek roppant fontos változások, amelyek előttünk állnak. A Lisszaboni szerződés életbelépésének következtében ez a rendelet egy új loga, jogalapra épül majd, ez a szerződés 215-ös cikke lesz. Kissé bonyolult a helyzet, mert tudjuk, hogy november, 10, november 30-áig a tanács nem tudja majd ezt a rendeletet elfogadni, ez tehát azt jelenti, hogy az Európai Bizottságnak új javaslatot kell majd benyújtania, amely már az új jogalapra épít. Hasonló a helyzet a Zimbabwe témájában készülő jelentéssel, amelyet a Strasburgi következő ülésünkön fogunk tárgyalni a 215-ös cikk problémája ez. Gyakran mondjuk, hogy a Lisszaboni szerződés az Európai Parlament hatáskörét kiszélesíti, ez valóban így van, azonban ez egyike azon kevés példának, ahol pont eh, fordított előjelű a változás. Kollégánk Strifler képviselő asszony a felelős ennek a másik jelentésnek, amelyet december 1 előtt nem tud majd elfogadni, és az illetékes bizottság nem tudja elfogadni ezt a jelentést, mi pedig egy nem létező jelentésről ugyan hogyan hoznánk véleményt. A Lisszaboni szerződés értelmében azonban Lisszaboni szerződés életbe lépésével el kell gondolkodnunk, hogy mi a legjobb módja a probléma megoldásának. A LIBE szakbizottság is kikérte a jogászok szakvéleményét ez ügyben. Az Európai Parlament befolyásának e, fenntartása, illetve véleménynyilvánítás lehetőségének megtartása a közös célunk. Szóbeli kérdést intézhetnénk a bizottsághoz és a tanácshoz majd egy állásfoglalást is kiadhatnánk a vitát követően. Ez nagy lehetőség lenne a LIBE, illetve a mi szakbizottságunk számára, hiszen kifejezhetnénk a véleményünket. Ugyanakkor itt hozzá kell, hogy tegyem, hogy ez nem kötelező konzultáció lesz, azaz a tanácsnak nem kell a szerződés értelmében eh, kikérnie az Európai Parlament eh, véleményét. Nem kötelező konzultáció, ezt tehát hangsúlyozom még egyszer. A nidzai szerződés eh, rendelkezési alapján indult folyamatról van szó, így tehát megvan eh, jogos a várakozásunk, hogy kikérjék az Európai Parlament véleményét ez ügyben. A LIBE szakbizottság javaslata ez a szóbeli az, hogy szóbeli kérdést intézzünk novemberben, a novemberi plenáris alatt a bizottsághoz, és így a DEVE szakbizottság is kifejtheti majd a véleményét. A formai kérdésekről áttérve a tartalmi kérdésekre, a szankció kérdése roppant fontos a mi bizottságunk számára, jó néhányszor beszéltünk már erről, fontos ez nem csak számunkra, hanem az egész ház számára, mert a kérdés az, hogy milyen, mennyire lehet hatékonyan használni a szankciókat olyan rezsimek, rendszerek ellen, ahol valóban szükség van ilyen szankciókra. Szomália egy kiváló példája ennek, Zimbabwe szintúgy. Szomália esetében nehéz helyzettel van dolgunk, a biztonsági tanács nem állított össze egy listát arról, hogy a célzott szankciókat kikre érdemes kiterjeszteni, ezért nem tudjuk, hogy pontosan mely személyekre terjednek ki ezen szankciók hatája. Azt tudjuk csak, hogy milyen típusú intézmények, emberek esnének a szankciók hatája alá. A meghallgatás során érintettük ezt, akik biztonsági, olyas valakik, akik biztonsági veszélyt jelentenek, akik a fegyverembargót megszekték, vagy ott van az a példa, amit Gerero úr említett, akik olyan személyek, akik gátolták a humanitárius segélyek folyósítását. Ezek a szankciók a vízumok visszavonásával járna, a pénzek befagyasztásával járna, az európai közösségek eh, hatásköréhez eh, tartozik ez. Úgy vélem, hogy az Európai Parlamenten belül egy általános eh, konszenzus van a, a, az ügyben, hogy az személyek, egyes személyek elleni célzott szankciók vállalhatóak és hatékonyak lehetnek. Szomália esetében is támogatnunk kell ezeket a célzott egyénre szabott szankciókat. Talán az Európai Bizottságnak vannak információi ezzel, friss információi ezzel kapcsolatban, hogy a BT-nek, a Biztonsági Tanácsnak sikerült-e meghatározni azok listáját, akikre a szankciókat ki kell terjeszteni. Lássuk most a módosítókat. Az első a hatékonyság kérdése, erről gyakran beszélünk. Akkor lehetnek hatékonyak a szankciók, hogyha jobban, hatékonyabban és gyakrabban értékeljük a szankciók hatékonyságát, illetve hogyha független szakértőkre bízzük ezt a fajta értékelést, ezt az Európai Parlament is megtehetné ezeknek a független szakértőknek a kinevezését, Második módosítással kapcsolatos kérdés, körültekintően kell, kell eljárnunk. Nem szabad bizonyos normákat, szabvá, szabályokat ö, ö, megsértenünk. Marad, nem szabad minden jogot lábbal taposnunk azoknak, akik a szankciók hatája alá esnek. Tehát bizonyos eh, jogokat ezen célzott személyek eh, számára is biztosítanunk kell. Harmadsorban fontosnak tartom azt is, hogy eh, a listán szereplő emberek egyes személyek törlésével kapcsolatban a parlamentnek eh, rendszeres információhoz kell jutnia, tehát ha új nevek kerülnek a listára, vagy kerülnek le róla, akkor a parlamentnek erről időben tudomást kell szerezni. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Köszönöm szépen. Először hallgassuk meg a jogi elemzést, majd pedig azt, hogy esetleg mi történt a biztonsági tanácsüléssel ezekkel a szankciókkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! A külkapcsolatok főigazgatósán dolgozom az Európai Bizottságnál. Előkészítettük ezt a javaslatot az ENSZ biztonsági tanácsi határozat alapján, ami immár csak nem egy éves, és természetesen, amikor ezt megírtuk, akkor még nem volt ismert az, hogy a Lisszaboni szerződés aláírásra kerül-e valamennyi tagállam részéről, vagy sem. Azt is most egy olyan helyzetben vagyunk, hogy fel kell tenni magunknak a kérdést, hogy mi lesz a következő lépés a javaslat vagy a szövetke, szöveg tervezetét a tanácsnak hogyan kell átalakítanunk, készé tenni. Elmondhatom, hogy ami a bizottságot illeti, az egyetlen jogalap a véleményünk szerint, ami meg elfogadható a Lisszaboni szerződés alapján, ez a 215-ös cikk, ami a Szomáliával kapcsolatos javaslatokat, illetve Zimbabvével kapcsolatot illeti, de a Al-Qaida és a talibánokra vonatkozó szankciókat illetően is, ami a múlt héten került megvitatásra a Libe Bizottságban. Tehát ha erre gondolt jogi elemzésen, akkor ez a válasz, tehát úgy gondolja a bizottság, hogy a 215-ös cikk adja meg a kellő jogalapot a Lisszaboni szerződés értelmében, és ez lép helyébe annak a jogalapnak, ami a a 2301-es cikkre vonatkozott. Ami a gyakorlatot illeti, nem tudok igazán mit mondani. Ez nagy mértékben függ a parlamenttől is, mert a 215-ös cikk azt irányozza elő, hogy közös javaslatot kell tenni a főkép, a külügyi főképviselőnek és a bizottságnak. Ez teljesen új a szerződésben, és amennyire én tudom, ez még nem létezik a jelenlegi szabályok szerint, és még nincs is ennek megfelelő a Lisszaboni szerződés egyetlen más cikkében sem. Hogyha szabad, akkor még arra is reagálnék, amit a jelentéstevő mondott, hogy szükség van az értékelésre. Úgy gondolom, hogy fontos szem előtt tartani, hogy az ENSZ biztonsági tanácsi határozata, ami az ENSZ alapokmány hetedik fejezetére alapul, ez kötelező a tagállamokra. Ezért nem szokás, hogy értékelést végezzünk az unió szintjén. Valójában az er, ez, ez biztonsági tanács dönti el, hogy fel kell-e tartani az intézkedéseket vagy sem. A határozat ezt úgy irányoz elő, hogy egy év múlva kell ezt elvégezni. Lesz, erről folyik New Yorkban már valamilyen vita, és természetesen, hogyha a szankciókat az Unió alkalmazza autonóm módon, akkor helyes, hogyha ehhez van egy értékelő eljárás is. De miután a szankciók kötelezőek a nemzetközi jog értelmében, nem biztos, hogy helyén való lenne, hogyha beszélnénk erről a javaslatról Szomália ügyében. És az utolsó dolog, amit meg szeretnék említeni, nincs tudomásunk arról, hogy lenne olyan személyek listája és entitások listája, akikre vonatkozna ez a szankció. Szerintem New Yorkban sincs még ilyen. Azt tudjuk, hogy ha van egy, ha lesz egy lista, akkor el kell, mondan, el kell ismernem, hogy az Unió nem tudja alkalmazni, mert egyelőre nincsen rá rendeletünk tehát ez is része az új felállásnak, új jogszabályra lesz szükség, jogalkotásra, és azt hiszem, hogy nem kizárt, hogy valójában az ENSZ biztonsági tanácsa várni fog addig, amíg az, en, az Unió elkészül, és csak akkor adja ki a listát. Hogyha előbb korábban szeretnék látni a listát, akkor ebből nagyon nehéz helyzet adódhat elő a tagállamaink számára, mert egyszerűen nem rendelkeznek azzal a megfelelő jogszabályjal, ami ehhez szükséges lenne. Köszönöm. Monsieur Cashman, vous savez la... Cashman úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövidre fognám. A szocialisták nevében mondom ezt, számítok arra, hogy szorosan együttműködünk majd a raportőrrel. Hallottuk, mi mondtak az új jogalapról, de úgy gondolom, hogy az új jogalapa kapcsolatos változtatásokat egy omnibus segítségvel osztjuk me, oldjuk meg, ezt fogja a bizottság javasolni. Úgyhogy ez csak egy eh, track change jellegű változtatás az anyagban. Nem értek egyet a jelentéstevővel abban, hogy nem kellene folytatnunk, és ezt elfogadnunk, még akkor is, hogyha Libének ez nem fog menni. Én azt gondolom, még akkor is, hogyha változik a jogalap, addigra a bizottságunk, a szakbizottságunk kinyilvánította volna a szándékait, és egy morális alapunk lenne arra, hogy azt mondjuk, vegyék figyelembe a véleményünket. Elhangzott az, hogy ez a rendelet, amelyet átalakítunk, az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá kellene, hogy essen. Én, én nem tudom ezt támogatni. Azt hiszem, hogy a parlament érdekeit szolgálná, hogyha így járnánk el. Fogadjuk el, hogy változnak a szerződések, és a parlament érdekeinek megfelelően járjunk el. Éppen ezért én azt mondom, fogadjuk el ezt az állásfoglalást, még akkor is, hogyha ez nem kerül majd a plenárisra. Ez véleményem szerint nem oszt és nem szoroz. Egyébként kicsit nevetségesnek tartom az, hogy főképviselőre hivatkozunk. Ez azt jelenti, hogy vannak al- és közép szintű képviselőink is. Szerintem a bizottság minden képviselője fő képviselő, úgyhogy inkább nevezzük külkapcsolati és biztonsági képviselőnek, de most hagyjuk ezt a nevetséges al-, közép és felső kategorizálást. Tudván az, hogy ez a külkapcsolat és biztonsági eh, képviselő dolgozik majd ezen területen, és a hetedik eh, fejezet alatt intézkedések kötelezőek a tagállamokra. Éppen ezért eh, támogatnunk kellene az első szem módosító indítványt a jelentéstevő részéről. Ez azt mondja, hogy a bizottságnak értékelnie kell ennek a rendeletnek a végrehajtását. És nyilvánvaló, hogy ezt várjuk non-stop a bizottságtól, ha nem került megfelelően átültetésre, alkalmazásra egy joganyag, azt hiszem, hogy ez tehát reális lenne, racionális lenne. Kérdezem az jelentéstevőtől, vajon nem vagyunk egy kicsit túlontúl -túl optimisták, amikor azt kérjük, hogy évente történjen. Én azt gondolnám, talán két évente jobb lett volna, hogy megítéljük, hogy eh, hogy hogyan működik ez, és ezzel nem terhelnénk túl a bizottság dolgozóit sem. Végezetül a második eh, módosító indítványa kapcsolatban, 11.3 ácikkel kapcsolatban, miszerint minden egyes ponttal kapcsolatban, a végső döntéssel kapcsolatban is eh, beszámolót kell tartani. A végső beszámolót értem, de az utó, minden egyes pontban 11-es eh, cikk első-második bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Ez most eh, tényleg eh, racionális így? Szerintem praktikusan kellene eljárnunk, és fel kellene mérni, mi az, ami valóban hatékonyan működne. Madame Stifler, vous avez la parole. Steffler asszony, öné a szó. Mindössze csak közletet szeretnék mondani Kacsmarekónak és a Libe titkárságnak. Teljes mértékben támít, támogatom az álláspontot és a módosítókat. A határidők túlzottan rövidek a jelentés benyújtására, ezért a szóbeli kérdéseket és az állásfoglalást támogatom. Ugyancsak ez az álláspontja az Zimbabwe-re Mitchell úrnak is, akivel szintén szeretnék egyetérteni ezzel kapcsolatban. So, Köszönjük az eljárást illetően a következő javaslatot tenném. A LIBE szakbizottság holnap dönt az eljárásról. Két forgatókönyv is fel kell készülnünk. Ami valószínűtlen, abban a valószínűtlen esetben, hogyha Libe úgy dönt, hogy a ember végéig elfogadja a e, jelentést, akkor november 23-án szavazunk, megtartva a menetrendet. Ebben az esetben a módosítók benyújtásának határideje november 11 eh, délután 6 óra. A valószínűbb forgatókönyv az, hogy a LIBE szóbeli kérdés és állásfoglalás elfogadása mellett dönt, ami mind a szomáliai, mind a zimbabvei ügyet érintené. Az véleménytervezett angol változata kiosztásra került, Deva úr, aki a zimbabvei téma előadója tájékoztatta a titkárságot, hogy ő támogatja, hogy a DEVE részt vegyen az LIBE kezdeményezésben. Ebben a második esetben, november 12-én, azaz csütörtökön szavaz a majd a LIBE erről az indítványról, ami formálisan lehetetlenné teszi, hogy a szóbeli kérdés megfogalmazásban részt vegyünk, de a DEVE véleménytervezeteket holnap estig eljutatjuk az illetékes bizottsághoz, mivel erről még nem szavaztunk a szakbizottságban, egy, level, egy kísérő levelet is írni kell, amelyben az aggodalmainkat felvázoljuk. A koordinátorok írásbeli eljárásban állapodhatnak meg a kísérő levél tartalmáról, amelyben kifejeznénk azt, hogy eh, mit gondolunk a szóbeli kérdés és az azt követő állásfoglalás tekintetében. Egyetértenek ezzel a javaslattal? A kollégák, köszönöm a bólogatásból arra. Eh, következtetek, hogy eh, akkor így járhatunk el. Yes, and um, so the, the finding mission to Bangladesh point will... Bangladesi napirendi pontot a következő ülésünkön fogjuk tárgyalni, mert Deva úr egy másik ülésen van. Az egyéb napi rendi pontok alatt van-e valakinek bármiféle mondani valója? Igen. Levin asszony. Ja, tack så mycket. Jag skulle bara vilja I just <laughs> jag tar det på svenska. Jag skulle bara vilja tipsa om, eftersom vi har talat mycket om eh, fiskeriavtalen i det här utskottet och eh, koherensen. Szerettem volna hozzászólni, mert ebben a bizottságban nagyon sokat szóltam a halászati kérdésekről és a harmonizációról, ezen egyezmények harmonizációról, adnak megfelelően, hogy a fejlesztési politika tükrében és a fejlődő országok helyzetéről ezért 9-től 10 óráig az el, december 1-én szerveztem egy reggelit egy svéd szervezettel, amely a természetvédelemmel foglalkozik, hogy megbeszéljük, hogy hogyan kellene ezeket a szerződéseket úgy strukturálni, hogy megfeleljenek a fejlesztési politikának. Következő ülésünk Strasbourgban lesz, november 23-án, 19 órától 20 óra 30-ig, és szerdán 25-én este 8-tól 11 óráig, tehát 20-tól 23 óráig Brüsszelben pedig december 10-én reggel 9-től 12 óra 30-ig. És akkor ezzel